Herbert, köszönöm szépen a szót. Ahogyan gondolom tudják, kedves kollégák, 2010 novemberében az Európai Bizottság benyújtott egy javaslatot egy tanácsi irányelvre, a e, rádióaktív e, hulladékok e, és kiégett hűtőelemek kezeléséről. 2003-ra nyúlik vissza ez a kezdeményezés, amikor is a bizottság két irányelvre, a nukleáris biztonsági és a hulladékkezelés irányelvre nyújtott be egy javaslatot. Ez volt eh, az úgynevezett eh, nukleáris eh, csomag. És akkor ezt nem fogadták el. A nukleáris biztonságról szóló irányelvet azután a parlament újra megvitatta az előző ciklus végén, és a parlament el is fogadta ezt az irányelvet. Most pedig itt van előttünk ez az új javaslat a kiégett hűtőelemek és radioaktív hulladékok kezeléséről. A kérdés az, hogy 2003-ban miért került elutasításra ez az irányelv? A fő bírálat az volt, hogy nem veszi figyelembe az irányelve a szubszidiaritás elvét, és voltak más eltérések véleménykülönbségek. Voltak, akik azt mondták, hogy egy közös beruházási rendszert irányoz elő az irányelv, és a tagállamok azt gondolták, hogy az ilyen tevékenységek finanszírozásának a feltételeit túl szigorúan szabták meg. A másik negatívum az volt, vagy bírálat az volt, hogy túl szigorú határidőket írt elő az irányelv a hulladékok elhelyezésére. 2018 volt a határidő, és még a legfejlettebb ország sem lett volna képes ezt a célkitűzést teljesíteni. Finnország volt egyébként ez az ország ellenőrzésekről is rendelkezett az irányelv. A bizottság a nemzeti szabályozók számára írt elő ilyen ellenőrzéseket. Egy szakértői testületnek kellett volna ezt elvégezni, és a tagállamok úgy érezték, hogy ez megsérteni a szubszidiaritás elvét. Nos, a csomag elfogadásának a ö, körülményei akkor nem voltak tehát jók, de azóta szerintem javult a helyzet. Nagyon sok vita folyt ezzel a kérdéssel kapcsolatban, és ezek a viták is megerősítették azt, hogy a radioaktív hulladékok és kiégett hűtőelemek kezeléséről szóló irányelvre szükség van. Egy külön munkacsoport is foglalkozott ezzel a kérdéssel. Ez lett van a bevezetőm. És most eh, hadd szóljak néhány szót a munkamódszerről. Talán tudják, hogy ez az irányelv javaslat eh, az Euratom szerződésre alapul, és éppen ezért eh, ebből azokból kifolyólag része, a, vagy a konzultációs eljárás vonatkozik rá a parlamentnek itt véleményező szerepe van, de én azt javasolnám azért, hogy készítsük el a jelentésünket és a módosításokat ugyanúgy, mintha ez egy jogalkotási jelentés lenne. Tehát azt javaslom, hogy 30, március 31-én lesz majd ennek a vitája. Tegnap az árnyék jelentéstevő kollégáimmal ismertettem az ütemezést. Júniusban a második plenárisra tervezzük a szavazást. A magyar elnökség azonban azt kérdezte tőlem, hogy előre lehetne hozni ezt a dátumot, a szavazás időpontját, mert a magyar elnökség szeretné az irányelvet még a saját elnöksége alatt megvitatni, és le is szeretnék zárni az eljárást. Konzultálnom kell az árnyék jelentéstevőkkel és Rail elnökkel, hogy eldöntsük, megvizsgáljuk, hogy van-e erre lehetőség, tehát hogy előre tudjuk-e hozni az ITRE szakbizottságbeli szavazást, Eh, május 26-ról május 9-ére. És ha ez így lenne, akkor júniusban lehetne a végszavazás a plenárison. De ez azt jelenteni, hogy az ITRE szakbizottságban még egy ülést kellene szánni erre a témára, hogy valóban jól alaposan meg tudjuk vitatni ezt a kérdést. Talán hasznos lenne még kicsit várnunk a döntéssel, hogy lássuk, mi is az, milyen álláspontok vannak itt a szakbizottságban, hogy jobban meg tudjuk ítélni, mennyi időre van szükség a megoldáshoz, és meg kell tudnunk becsülni azt is, hogy mennyi időre van szükség a tanácssal folytatott konzultációkhoz hatékony együttműködést szeretnénk, és hogyha ez így lesz, akkor lesz arra lehetőség, hogy előre hozzuk ezt az időpontot. Meghallgatás nem lesz, hiszen már decemberben volt ilyen volt meghallgatás. Most néhány szót magáról az irányelvről. Ennek az irányelvnek eh, három fő célkitűzése volt. Az első célkitűzés az, hogy minden tagállam jogszabályban szabályozza a eh, kiégett hűtőlemek és radioaktív hulladékok kezelését. A másik eh, rendelkezés az, hogy ennek a költségét az a fél viselje, aki a hulladékot okozta, aki a hulladék keletkezért felelős, és legyen beavatkozási lehetőség. Ez a harmadik fontos pont. Az egy, a tagállamokban az irányelv át, végrehajtásával kapcsolatban. a közös energiapiacban gondolkozunk, és a radioaktív hulladék előállítójának, vagy ahol termelődik a radioaktív hulladék, ott ennek az atomerőműnek kell biztosítani az ártalmatlanításról és a biztonságos eh, elhelyezésről. A radioaktív hulladék eh, előállítója kell, hogy viselje a végtermék elhelyezésének a költséget is, Hát a itt tulajdonképpen a villamos energia, amit a szabad piacon értékesítenek. A, ilyen módon biztosítani lehet a tisztességes versenyt a villamosenergia előállítói, előállítói között a piacon. A következő célkitűzés az intézkedésekhez kapcsolódik, azaz kötelezettséget ró az irányelv az érintettekre, tájékoztatási kötelezettséget, a bizottságnak pedig lehetőséget kell kapni arra, hogy ellenőrizze a végrehajtást. A beszámolási kötelezettség adott, és így a bizottság képes lesz állandóan ellenőrizni azt, hogy az egyes tagállamok hogyan alkalmazzák, vagy tartják be az irányelv rendelkezéseit. A polgári felhasználási területre vonatkozik az irányelv, tehát a fűtőelemek és a radioaktív hulladékok vonatkozásában, és a el akarunk kerülni olyan területeket, eh, amelyek eh, katonai hatáskörbe tartoznak, eh, és el akartuk kerülni azt, hogy átfedés legyen más irányelvekkel, például azzal az irányelvel, amely a radioaktív bányászati hulladékra vonatkozik. Erre egy más jogszabály, ezt egy más jogszabály kezelés felé le. Most néhány konkrétumra is szeretnék kitérni. Az irányelv bevezett egy illetékes szabályozó hatóságot, egy testületet, a emellett meghatározza a felelősségeket, az engedély birtokosa felelős a biztonság garantálásáért. A bizottság az oktatási, képzési kötelezettségeket is előírja. Van egy olyan cikk az irányelven, amely a transzparenciával foglalkozik. Megköveteli az irányelv, hogy minden tagállam készítsen egy nemzeti programot. Ennek a programnak a tartalmára is kitér az irányelv, és bevezeti az úgynevezett biztonsági értékelést, biztonsági eset fogalmát ez a két fogalom, tehát a safety assessment és a safety case szerepel az irányelvben. Emellett van még egy követelmény, mégpedig az, hogy garantálni kell a megfelelő pénzügyi forrásokat. Az irányelv értékelésekor abból indultam ki, hogy végül is nagyon jó dolog, hogy itt fekszik előttünk most ez az irányelv. Véleményem szerint jól előkészítették az irányelvet, figyelembe vették, hogy jelen pillanatban mi az, ami elfogadható. Ugyanakkor azért jó lenne, hogyha a helyenként egyik-másik ponton szigorúbb lenne az irányel. Vannak olyan pontok, ahol túl gyenge rendelkezéseket tartalmaz az irányel, másút viszont talán túl szigorúakat, hiszen mindig a jelen helyzetre kell vonatkoztatnunk a rendelkezéseket. Esetleg néhány definícióval is ki lehetne egészíteni az irányelvet, az authorized release talán az, amit definiálni kellene, illetve a nukleáris hulladék kifejezést magát is definiálni kellene. Szerintem ezekre a fogalom meghatározásokra szükség lenne, és a visszafordíthatatlanság fogalmát is tisztázni kellene. Szó van az irányelvben arról is, hogy megfelelő emberi erőforrásokat biztosítani kell, szükség van oktatásra, képzésre, de kutatási fejlesztési tevékenységről nem szól az irányelv. Egy másik dolog. Az irányelv előírja azt, hogy megfelelő ismeretekre van szükség a radioaktív hulladék és a kiégett hűtőelemek kezelésével kapcsolatban hát ehhez szaktudás kell, ehhez ismeretek kellenek, viszont a monitorozásról, a felügyeletről semmit nem szól az irányelv. Tehát nem teljesen kiegyensúlyozott az irányelv, az egyes részek között nincs meg mindig az egyensúly, ezért helyenként el kell gondolkoznunk arról, hogy hogyan lehetne, hogyan kellene átfogalmazni egyik-másik cikket. Vannak olyan cikkek, amelyek inkább a nukleáris biztonság irányelvbe tartoznának, mint ebbe. Hogyha visszagondolunk arra, hogy az parlament eddig milyen jelentéseket fogadott el ebben a témakörben, úgy gondolom, hogy ez az irányelv talán egy kicsit túl gyengére sikerült, de azért legyünk reálisak. Itt nem kívánságlistát kell készítenünk, hanem hát azt kell elfogadnunk, ami jelen pillanatban elfogadható és ami reális. Röviden még a transzparenciáról hadd szóljak. A bizottság gondolkozott azon, hogy hogyan lehetne bevonni a közvéleményt a konzultációkba. De szerintünk lehet, hogy a transzparenciánél többet jelent. Szeretnénk felvenni egy definíciót a szövegbe, arról, hogy együtt kell működni és be kell vonni a közvéleményt az Árusz egyezmény szellemében és a döntésért felelőseket fel kell jogosítani arra, hogy ilyen döntéseket meghozhassanak, mert ez nem derül ki világosan a szövegből. Az irányelv beszél arról, hogy esetleges megállapodásokat köthetnek, kösserek a tagállamok. Arról is kellene beszélnünk, hogy mi történik ilyen megállapodások, illetve tagállamok és harmadik országok közötti megállapodások kapcsán. Ugyanis léteznek ilyen megállapodások, de tegyünk úgy, hogy mintha ilyenek nem léteznének. Vannak regionális kezdeményezések, és el kellene gondolkoznunk azon, hogy hogyan lehetne a regionális kezdeményezések számára egyfajta keretet létrehozni. El kell kerülnünk olyan helyzeteket, amikor ezt ürügyül használnak fel a tagállamok, az ilyen regionális kezdeményezéseket arra, hogy a jövőre vonatkozó döntéseiket meghozzák. El kellene gondolkozni azon a követelményen is, ami teljesen betiltaná a radioaktív hulladékok exportját. Bizonyos tevékenységeket azért megfigyelhetünk az EU-ban, és azt hiszem, hogy ezek elfogadható dolgok, így például a feldolgozás a reaktorokban. Még egy dolog, amivel talán foglalkoznunk kellene. Az ENSZREK csoport felelősségének a kérdését is talán meg kellene vitatnunk. Tehát ez az Európai Nukleáris Biztonsági Szabályozók csoportja, amiről beszélek, az ENSZREG csoport. Összefoglalva, örömmel várom önökkel, valamennyiükkel az együttműködést ennek az irányelvnek a kapcsán. és természetesen figyelembe fogom venni a javaslataikat, az ajánlásaikat, amelyeknek a célja az, hogy minél jobb legyen a jelentés. A tanács képviselőjéhez fordulok. Hogyan képzelik önök az együttműködést velünk? Szeretnék egyfajta biztosítékot, garanciát önöktől arra nézve, hogy nem hiába való a mi munkánk, és a tanács figyelembe fogja venni azt, amit mi itt a szakbizottság szintjén, és később majd a plenárison elfogadtunk. Köszönöm szépen. Nagyon köszönöm. És javaslom, hogy kezdjük meg a vitát. Időközben négyen eh, jelezték, hogy szeretnének hozzászólni. Hát oda kell figyelnünk arra, hogy időben úgy szervezzük a munkát, hogy a többi napi rendi pontra is maradjon idő. 20 percet javaslok erre a vitára, úgyhogy kérem, hogy röviden fogalmazzanak. Herman Száros az első. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagy tisztelettel köszönöm meg Jordán Cizely asszonynak ezt a kiváló felvezetését ennek a borzasztó fontos témának, és nagyon örülhetünk, hogy végre kialakulóban van egy irányelv, amely többé-kevésbé jól, rosszul, de mindenképpen egy eh, megoldást fog kínálni erre a nagyon fontos problémára, amely sok, sok országot eh, érint közöttük, azt az országot, amit én képviselek, Szlovákiát is. Szlovákiában 40%-át az elektromos energiának eh, atomenergiából állítjuk elő, és ezért font, nagyon fontos az a tétel, amit kedves kolléganőm is mondott, Jordán Cizer asszony, hogy kompromisszumos megoldást kell találnunk a szigorúság, és a, és a engedékenység között, hogy így mondanám, hogy, hogy azért túlzott szigorral ne drágítsuk meg az atomenergiának, a, mint egy fontos energiaforrásnak a üzemeltetését mindenütt keletkeznek az Európai Unió területén különböző radioaktív hulladékok, legyen szó ipari, gyógyászati, mezőgazdasági, kutatási vagy egyéb célokról, ahol az izotópokat használnak fel, tehát igazából nem csak az atomerőműveknél van ez. Mindenképpen a megoldásra kétféle technológiát szoktunk alkalmazni eddig, vagy hasznosítjuk újra, tehát egy, egy reci, recikláljuk vissza ugye az üzemanyagot, vagy pedig elhelyezzük, és a radioaktivitások alapján a hulladékot három kis közepes és vagy nagy csoportba soroljuk, és a besorolás alapján döntjük el, milyen módon mennyi energiát vagy pénzt fordítsunk az elhelyezésükre. Nagyon a végső soron azonban a tagállamokat fogja terhelni majd a felelősség ezért az üzemanyag elhelyezésért, és ezért borzasztó fontos, amit kedves kollégám mondott, hogy a tanácssal együtt kell működni, és a tagállamokat be kell tartatni majd, hogyha elfogadjuk ezt az irányelvet, illetve rá kell őket kényszeríteni, idézőjelben, hogy, hogy fogadják el a végső megoldást az egyes tagállamok területén. Nagyon fontos az, a, amit az exportról mondott, és én is szeretném ezt megtámogatni, hogy ne egyezünk bele a jövőben, hogy az, hogy, hogy az Európai Unió területén felhasznált atomenergia keret, alapján keletkezett hulladékot euró kívül szállítsuk, és ott helyezzük el. Mert ez borzasztó, ez egy technológia, ami, ami munkát is ad az embereknek, és ezzel, ezzel valahol azt a pénzt, amit ebbe investáltunk, kiszállítanak az Európai Unió területén kívül. Azután vannak a szállítási problémák, ezzel nem foglalkozik az irányelv, legalábbis nem láttam benne. Jó lenne ezzel, erre is talán kitérni, mert tudjuk, hogy milyen borzasztó probléma megoldani a, a biztonságos szállítást és az emberek tájékoztatását arról, hogy ez a szállítás van. Tehát ez is, ez is nagyon fontosnak tartom, és akkor még egy mondatot arról, hogy, a, hogy mivel sok éven át most több tagországban az atomenergia nem volt ugye az első helyen, illetve hát vissza volt szorítva, ezáltal a képzett szakemberek hiánya és ez a veszély nagyon fenyeget bennünket, hogy nincs elég képzett szakemberünk, tehát az a képzés és a kutatási programoknak a beépítése azért nem lenne rossz, hogyha ez a irányelvben szintén megjelenhetne. És akkor természetesen a tájékoztatási kötelezettséget azt minél jobban ki kéne hangsúlyozni, és a tanácsal együttműködve a tagországokban ezt elérni, hogy ez, ez hatékony és hatásos legyen. És még egyszer nagyon köszönöm azért a, ezt, ezt az értékes és azt a munkát, amit a e, Jordán Cize asszony elkövetett, és nagyon szeretnénk őt ebben megtámogatni és illetve illetve szívesen együttműködünk vele. Köszönöm szépen. Kolléga Vidal Quadras. Vidal Quadras kolléga következik. Eh, kolléga, yeah, it's your turn, Eleko. Thank you, Chair. Um... Köszönöm szépen, elnök úr. El kell mondanom, hogy én személyesen nagyon örülök annak, hogy eljutottunk oda, hogy ezt az alapvető fontosságú ügyet végre megvitassuk, a megfelelő kezelését a kiégett nukleáris fűtőelemeknek. És azért mondom, hogy végre, hiszen mindannyian tudjuk, és Romána is emlékeztetett bennünket arra, hogy ez már a második próbálkozásunk, azután, hogy a nukleáris csomagot, a csomag elakadt 2004-ben a tanácsban én voltam annó a hulladék irányelv jelentéstevője, de hát sajnálatos módon akkor nem sikerült szerencsés eredményre jutnunk ezzel a témával kapcsolatban. Ma máshogy állnak a dolgok. A biztonsági irányelvet már elfogadták, fogadtuk 2009. júniusában, és ez jel, jel volt arra, hogy most már más korszakot élünk, mint 2003-2004-ben. A mostani korszak a nukleáris reneszánsz korszakának nevezhető. Ez a pozitív hozzáálláshoz hozzáadódik az is, hogy széleskörű konszenzus alakult ki a nemzetközi tudományos közösségben, hogy a mély geológiai tárolás a legbiztonságosabb megoldás a nagy aktivitású hulladék tárolására. Úgy tűnik, hogy a vitánk jelen pillanatban nagyon erős alapokra helyeződik, és azért eredményes következményekkel járhat. Az irányelvre vonatkozólag osztom a jelentéstevő Romano Jordan jelentését, vagy véleményét, de azt gondolom emellett, hogy az ő jelentése is kiegyensúlyozott és következetes. A két lépéses formulát azt üdvözlöm, ezt ismét bevezettük, ez a régi javaslatban is szerepelt. Ez nagyon hasznos kompromisszum azon tagállamok között, akik saját nemzeti terveket hoznak létre, és a között a nagyon fontos európai koordináció között, sőt akár annak a lehetősége is felmerül, hogy ha a nemzeti terv nem eléggé következetes, akkor közbeavatkozon az Európai Bizottság. A tizedik cikk is tetszik nekem a pénzügyi elvről, hiszen ez nagyon jól meghatározza, hogy mi az alap cél. Az, hogy legyen rendelkezésre álló pénz, amikor szükség van rá. Amúgy nagyon jól struktúrált a jelentés, a fő pontokkal foglalkozik, vannak olyan részek, amelyeket érdemes még finomítani, például az export korlátozásokat, a, a, a biztonságra vonatkozó klauzulát és a nukleáris hulladék definícióját, de mindenképpen már jelen formájában is az a jelentés javítja az irányelv szövegét, ezért gratulálok a Románának, és számíthat arra, hogy együtt fogok vele működni. Kollégin Hall hat az nächstes Wort. Thank you. Um, th- Köszönöm szépen. Először is szeretném megköszönni a jelentéstevő asszonynak, Különösen azt, hogy az árnyék jelentéstevőkkel már nagyon korán megkezdte a konzultációt, ez nagyon komoly segítséget nyújtott. Rengeteg esélyt adott, lehetőséget adott nekünk arra, hogy megvitassuk vele ezt a kérdést. És azt is köszönöm neki, hogy nagyon részletes elemzést végzett, és adott át nekünk számos olyan ügyről, amelyek világos, hogy nagyon fontosak ezzel az ügyel kapcsolatban. Különösen tetszett az is, hogy az egységes belső piacra vonatkozó aspektust is megemlítette, hiszen ez a múltban nagy gyengeség volt. A múltban nagyon gyakran előfordult, hogy az ártalmatlanítás és a hulladékkezelés költsége az segélyeken és állami támogatásokon múlott, hiszen nem találtuk meg ennek a költségét. És ez a munka nagyon-nagyon drága, azonban nem csapódott le ez a nagyon magas költség az elektromos áram árában. Pedig a kettőnek nagyon komoly köze van egymáshoz. Vannak olyan feltevések, amelyek az Európai Bizottság javaslata mögött rejlenek, és ezekkel kapcsolatban két dologra hívnám fel a figyelmet. Az egyik, hogy a bizottság azt állítja, hogy van egy úgynevezett általános konszenzus arra vonatkozólag, hogy a mély geológiai tárolása hosszú távú megoldás. De az idős emberek az én országomban nagyon gyakran azt mondják, hogy az tudott tény, azt mondja a bizottság, hogy ez egy általános konszenzus, de nincs erre vonatkozó referenciájuk. Nincs olyan referencia, amit a kutatásra, az ide vonatkozó kutatásról fel tudnának mutatni. Úgyhogy szerintem nagyon komolyan segítene nekünk, hogyha ezekről a titkozatos jelentésekről, vagy tudományos kutatásokról kapnánk további adatokat, amelyek tényleg bizonyítják azt, hogy ez a legjobb hosszú távú megoldás. Hiszen a terepen tapasztaltak szerint a hosszú távú felezési idővel rendelkező hulladék kezelése nagyon gyakran a középtávú tárolás esetén okoz problémát. Az Egyesült Királyságban nagyon komolyan odafigyeltek arra, hogy például gondoljanak arra is, hogy mi történik akkor, hogyha földrengés van. Tehát a tárolást úgy kell megoldani, hogy egy kicsi földmozgás ne osztkozzon a tároló létesítményben kárt. Azonban meg tud fáradni például a fém egy ö, ö, földmozgás során, és sor is került ilyen balesetre, amikor nagy mennyiségű nukleáris folyadék szabadult ki a tároló létesítményből. Tehát erre is gondolni kell. Vannak olyan komplex elemei, komplex részei ennek a tárolási kérdésnek, ami szerintem nem öm, el, kap elég súlyt ebben a bizottsági javaslatban. És a másik probléma ezzel a javaslattal az, hogy lehetséges az, hogy konfliktus alakuljon ki a technikailag legjobb megoldás és a közvélemény által legelfogadhatóbbnak tartott megoldás között, és egyetértek a jelentéstevővel, hogy jobban be kell vonni a közvéleményt a döntéshozatali folyamatba. De lehetséges, hogy egy jelenlegi nukleáris létesítmény, ahol már évek óta tárolnak radioaktív anyagot, ez közvélemény szemében a legelfogadhatóbb, miközben a, egy nemzeti parkban található mély a gránit közetben létesített tárolóhely a technikai szempontból legelfogadhatóbb megoldás. De hogy hogyan fogunk dönteni a kettő között? Hogy a technikailag legbiztonságosabb helyet választjuk, vagy pedig a közvélemény által legelfogadhatóbbat. Tehát vannak olyan komplex ügyek, amiket szerintem az Európai Bizottság javaslata nem kezel mélységében eléggé. Hermes kolléganő következik, parancsoljon. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Szeretném elmondani a magam részéről, hogy úgy gondolom, hogy a vitát másképpen kellene lefolytatni, mint az atomenergiáról általában szóló vitát. Nem lehet itt pro és kontra álláspontot elfoglalni, hiszen valamilyen megoldást találnunk kell arra, hogy biztonságosan tároljuk helyezzük el a hulladékot, a nukleáris hulladékot. Tudjuk, hogy egyetlen olyan országban sem, amely atomerőművet működtet ma, nem sikerült végleges, az végleges hely, elhelyezést megoldani, és olyan országok, amelyek már évtizedek óta próbálják előkészíteni ezt a végleges elhelyezést, újra és újra nagyon nagy nehézségekbe ütköznek az előkészítésnél. Ami hazámat illeti, szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy mi vagyunk az első olyan ország, amely az első mély geológiai végleges tárolást megoldotta az én régióban, alsó Szászországban. A 70-es években egy egykori sóbányában egy, létrehoztak egy ilyen végleges tárolót. Időközben már a legrosszabb szenárió kezd kibontakozni ebben az esetben, a német szövetségi kormány azt javasolta, hogy 700 méter mélyről hozzák fel a hulladékot. Most jelenleg az a helyzet, hogy nincs meg a megfelelő technológia arra, hogy felhozzuk a felszínre ezt a hulladékot, és a 700 méter mélyen tárolt fém tárolók nem hozhatók fel a felszínre, mert olyan rossz állapotban vannak. 30 évvel tehát azután, hogy ez a végleges elhelyezés megtörtént, a 70-es évek végén lezárták ezt a sóbányát, 30 évvel később pedig fel kell hozni a felszínre a hulladékot, és azzal a kérdéssel szembesülünk Németországban, hogy mit kezdjünk vele. Ez tehát egy olyan tapasztalat, amelyet be kellene építeni a döntési folyamatba, hogyha a végleges elhelyezésről beszélünk. Németország esetében ez volt a mélységi tárolásnak, geológiai tárolásnak a prototípusa. Úgy gondolom, hogy európai szinten kellene megvitatni azt, ami ott történik, amit a szakemberek tulajdonképpen egy katasztrofális esetnek neveznek, ezt tehát európai szinten értékelnünk kell és meg kell vitatnunk. Ami az irányelv javaslatot illeti, én a javaslat minőségét azon mérem, amit Öttinger úr hivatali idejének kezdetekor az itteni meghallgatásakor elmondott. Ő ugyanis itt a szakbizottságban azt mondta, hogy a költségek nem játszhatnak szerepet a végleges elhelyezés esetében. Itt egy annyira kockázatos kérdésről van szó, amely több száz generáció számára is releváns lehet, ezért a lehető legnagyobb biztonságot kell biztosítani. Ez az én álláspontom az irányelv megítélésére, és nagyon sok kérdésem volna a jelentéstevőhöz is, ezt majd megbeszéljük négy szem közt. Nagyon sok kérdésem lenne arra vonatkozóan, hogy mi az irányelv hatája. Nem tartom például elfogadhatónak, hogy az urán ból származó különböző származékok tárolását kizárjuk, a katonai tárolás kérdését is kizárja az irányelv javaslat. Azt sem értem többek között, hogy például a kiégett fűtőelemek nem tartoznak feltétlenül ennek az irányelvnek a hatája alá, és vannak más területek is, amelyekről én azt gondolnám, hogy a nukleáris körforgásban, ahol emissziók, kibocsátások keletkeznek, és olyan hulladékok is keletkeznek, amelyekre ez az irányelv nem vonatkozik. Hogyha egy irányelvet akarunk kidolgozni a nukleáris hulladékokra vonatkozóan és a végleges elhelyezésre vonatkozóan, akkor nem szabad kihagyni a különböző hulladékokat, hulladékfajtákat, hanem nagyon alapos szabályzást kell létrehoznunk, és minden hulladék formára megoldást kell találnunk. Azt hiszem, meg kell vitatni a továbbiakban a nyilvánosság bevonásának kérdését is. Számomra probléma, hogy mindent az Euratom szabályainak megfelelően teszünk, ennek megfelelően járunk el, hogy beleszólhatunk a dologba, de igaz, igazi beleszólásunk nincs mégsem. Royal úr, a nyilvánosság, és részt vettem a European Nuclear Energy Forum minden egyes ülésén, itt a nukleáris hulladék nagyon nagy szerepet játszik, és a nyilvánosság nagyon aggódik amiatt, hogy a végleges elhelyezésre vonatkozóan nincsen megfelelő megoldás. Ez volt a legfőbb oka annak, hogy a bizottság újra hozzányúlt ehhez a témakörhöz. Emellett a nukleáris ipar, az atomipar is kérte, hogy foglalkozzunk ezzel a kérdéssel a jogszabályalkotásban. Azt tapasztalom, hogy a civil társadalom aggodalmai, amelyekre fényderült a konzultációs eljárás során, amikor előkészítettük az irányelvet, ezek nem épültek be a javaslatba, és Nincsenek jó javaslatok arra sem, hogy a végleges elhelyezésről szóló döntésben hogyan lehet bevonni az állampolgárokat. Németországi tapasztalatból okolva mondhatom azt, hogy az állampolgárokkal együtt történő döntés ezen a téren nem lesz lehetséges, hogyha nem folytatunk megfelelő, méreható konzultációkat. Nagyon sok a nyitott kérdés, ezek az elmúlt évtizedek erre vonatkozó kutatásából adódnak, és Fiona Hall is utalt már rá, hogy nagyon fontos foglalkozni azzal a kérdéssel, hogy hogyan lehet a végleges elhelyezést megoldani, illetve a részbeni reverzibilitást bizonyos időszakokon belül. Érintik ezek a kérdések a felszínrehozás kérdését is, és a jelenlegi menetrendünk tekintetében erre, ezekre a vitákra sort kellene keríteni. Ez az ipari társadalmak egyik legnagyobb problémája az Európai Unióban. Nagyon kevés más ország van, amely ilyen sok nukleáris hulladékot halmozott fel, mint mi az Európai Unióban. És egy nagyon-nagyon fontos ponthoz érkeztünk az irányelv előkészítésében. Ezért kérném azt, hogy azokat az alapvető kérdéseket, amelyekkel nem foglalkoztunk eleget, hogy ezeket itt megvitassuk. Látom, Roy úr, ön nagyon türelmetlen, de ez nem egy pitiáner kérdés, nem egy banalitás, nem egy triviális dolog. Egy nagyon fontos, releváns kérdésről van szó, melyet a bizottság ami asztalunkra tett, hogy foglalkozzunk vele, ezért kérem az ön türelmét, hiszen úgy gondolom tehát, hogy itt nem egy kis dologról van szó. Elnök, kedves Harms asszony, én nagyon türelmes ember vagyok, és igaza van, ez egy nagyon fontos kérdés. Itt egyébként szinte csak fontos kérdésekkel foglalkozunk, de annyira sűrű a napirendünk, hogy sajnos egy nagyon kellemetlen helyzet hárul rám. Az én feladatom az, hogy gondoskodjak arról, hogy mindenről szó es- eshessen, hiszen máskülönben a kollégák panaszkodnak, hogy az ő témájukra nem jutott elég idő. Az én feladatom az, hogy gondoskodjak arról, hogy mindenki szóhoz jusson, ezért voltam egy kicsit ideges, mert egy kicsit tovább tartott a a keleténél, és még más napi rendi pontjaink is vannak. Herzog asszony kapja meg most a szót. Egyébként folytathatjuk tőlem délután is, de nagyon hálás lennék, hogy akkor a kollégák meg is jelennének, hiszen általában viszonylag kevesen vannak jelen. Herzog asszony következik. Jó reggelt kívánok, és elnézést, hogy nem tudtam itt lenni eh, kezdettől fogva. A szocialisták árnyék jelentés tevéként szeretnék részt venni a vitában. Mindenek előtt nagy köszönet illeti a jelentéstevőt és az árnyék jelentéstevőket. Úgy tűnik, hogy nagyon sikeres volt az együttműködés eh, kezdettől fogva. Egyetértettünk a határidőkben, ezt támogatjuk, de azért hadd említsem meg, hogy a magyar elnökség eh, nagyon örülne annak, hogyha ezt a dossziét eh, le tudnánk zárni. Még az elnökség alatt ezt mondta tegnap a miniszter is. És már meg kell vitatnunk eh, természetesen a legátfogóbban, behatóbban kell megvitatnunk az összes fontos kérdést, de azért a tanácssal is egyeztetni kell az időpontok tekintetében. Az Európai Parlament itt ugye csak véleményezési joggal rendelkezik, az Euratom szerződése alapján készül ez az irányelv. Az Euratom szerződésnek megvan az a nagy előnye, hogy ha a 27 tagállam képviselő megegyezik, akkor lehet előrelépni, viszont az Európai Parlamentnek csak ilyen konzultatív szerepet biztosít az Euratom szerződés. Mi szeretnénk, hogyha a Lisszaboni szerződés alapján vitatnánk meg sok nukleáris biztonság körébe tartozó kérdést, mert akkor itt már az együtt döntési eljárása a parlamentnek sokkal nagyobb beleszólási lehetőséget biztosítana. Az itt bizottság és a jelentéstevő, az árnyék jelentéstevők nagyon komolyan veszik ezt a kérdést, és azt, hogy bevonjuk a közvéleményt, és tájékoztassuk a közvéleményt arról, amit itt mi teszünk. A legfontosabb kérdés, amiről döntenünk kell az irányelvel kapcsolatban az, hogy mi fontosabb. Egyrészt nagyon ambiciózusak vagyunk, és aztán végül a 27 tagállam valamelyike majd kiugrik a megállapodásból, és akkor nem érünk el semmit. Vagy pedig a másik lehetőség, lépésenként haladunk előre, mindig annyit teszünk, amennyi még mindenki számára elfogadható, és akkor akik nem tudnak egy, megegyezni, azok is talán együtt tudnak menni a többiekkel, hogyha csak lépésenként, kis lépésekként halad, kell haladunk előre. Van, amit eh, ki kell venni majd az irányelvből, mert nem tudunk megegyezni valamennyien, és azt hiszem, hogy eh, ezt az árat érdemes megfizetni azért, hogy eh, viszont a többi területen valamennyien együtt haladjunk. Az általános megközelítés után most szeretnék néhány konkrétumra is kitérni, még úgy tűnik, hogy kérdésesek. A tagállamok felelőssége megmarad, ezzel egyetértünk valamennyien, másrészt viszont azt látjuk, hogy sem a méretgazdaságosság kérdését nem lehet megoldani a tagállamok szintjén, hogyha más kontinensekre figyelünk, látjuk, hogy például az Egyesült Államokban egy végső elhelyezés biztosító helyszínt keresnek. Hogyha a 27 tagállam egyedi megoldásokat keres, az nyilván más irányba mutat politikai és piaci akadályokat is el kell távolítani, hiszen vannak ilyenek lehetővé kell tenni, hogy nagyobb kitekintéssel keressünk végleges megoldást, természetesen olyat, amit a széles közvélemény is el tud fogadni. A nukleáris hulladék és kiégett fűtőelem definíciójának a kérdése a következő fontos kérdés, és ez kapcsolódik a hoz is, ahhoz a kérdéshez, amit szintén foglalkozunk kell, az export kérdésével, mit tekintünk származási országnak a hulladék szempontjából, azt az országot-e, ahol a villamosenergiát állítják elő, vagy a felhasználás történt, vagy pedig az az eredet a származási ország, ahol az újrafeldolgozás történt, csak egy példát e, mondtam. És a legnagyobb vita a tanácsban e körül fog fogyni. Szeretnénk, hogyha az Európai Parlamenttől kapnánk egy jelzést, jelezzék, hogy mi az, amivel egyet tudnak érteni, és utána lépjünk előre. A biztonság kérdéséről szólni kell, ez a biztonság irányelvhez, nukleáris biztonság irányelvhez szorosan kapcsolódik. Megoldást kell találnunk, hogy hogyan lehet a két irányelvet összekapcsolni. Itt azt tervezzük, hogy amit az biztonság irányelvel kapcsolatban eldöntünk, az ne kerüljön be a radioaktív hulladékkezelési irányelve. Nem tudjuk az összes biztonsági kérdést, az egész atomipara kapcsolatban összes biztonsági kérdést megoldani ebben az irányelben, ez nem ez a megfelelő hely erre, de remélem, hogy végül sikerül majd megegyeznünk. Végül transzparencia, a közvélemény bevonása, hogyha van olyan iparág, ami megtanulta azt, hogy mennyire fontos a kommunikáció a közvéleménnyel, akkor ez az atomipar. Azt hiszem a közelmúltbeli esetek kapcsán, például az olajipar kapcsán is világossá vált, hogy ők mennyire le vannak maradva az atomiparhoz képest a kommunikáció tekintetében. Itt nincs kompromisszum, egyetértek azokkal, igen, a közvéleménynek mindenről tudnia kell, be kell vonni a közvéleményt így lehet előre lépni. Tehát többre van szó, mint csak transzparenciáról, és biztos, hogy meg fogjuk találni a megoldást. Remélem, hogy be tudjuk tartani a határidőket, elnök úr, és a tanács eh, nem fog tovább lépni, anélkül, hogy megismerné a mi anyagunkat. Sok sikert kívánok a jelentéstevőnek, és eh, örömmel várjuk az együttműködést. Köszönöm szépen, most pedig a bizottságnak adom meg röviden a szót, de tényleg röviden kérem. Köszönöm szépen, elnök úr, valóban rövid leszek, ígérem. Először is azt hiszem, miután meghallgattam a jelentéstevő és az árnyék jelentéstevők hozzászólásait, világosá vált számomra, hogy mind a 27 tagállamot érint ez a kérdés. Mind a 27 tagállamban keletkezik radioaktív hulladék, hogy most atomreaktorban, atomerőműben, vagy másút kórházakban, területén, izotópokkal kapcsolatban, az mindegy. Eh, Harms asszony hozzászólásában különösen örültem annak, hogy azt mondta, itt nem eh, pro és kontra érvekről van szó, hanem arról, hogy a legjobb megoldást eh, hogyan tudjuk megtalálni. Nos, szerintem a legjobb megoldásnak egy olyan tudományos technikai konszenzusra kell alapulzódnia, ami a dokumentumunkban megtalálható. Referenciákra van szükségünk, hogy mindent lehessen, alá, alá lehessen támasztani. A tudományos konszenzus azonban nem, jelen, nem egyenlő a társadalmi konszenzussal és ezért a mi megítélésünk szerint ezért annyira fontos, hogy az átláthatóságra és a közvélemény bevonására vonatkozó javaslatainkat vegyék nagyon komolyan. A finn és a svéd példa azt mutatta, hogy a, legjobb műszaki megoldás is csak annyit ér, amennyire ezt a helyben lakók elfogadják. Készen állunk arra, nagy örömmel, hogy a részt a hulladék definícióját bevegyük a szövegbe. Csak egy dologra kérem önöket. Értsék meg azt, hogy sem a bizottság, sem a tanács, sem a parlament nem rendelkezik az Euróton szerződés alapján jogalappal ahhoz, hogy katonai radioaktív hulladékkal kapcsolatban rendelkezéseket hozzunk. Az Európai Bíróság két döntésben felvázolta a bizottság számára a határokat, hogy meddig mehetünk, tehát katonai eredetű hulladékra vonatkozó vonatkozó javaslatot nem nyújthatunk be. Ami a többit illeti, ott nyitottak vagyunk, kompromisszumra, pragmatikus megoldásokat akarunk. Az exportilalomról beszélünk, azután a safety case-ről is szó esett. Sok lehetőségünk lenne, most kitérhetnénk persze ezekre a részletkérdésekre, de hát az elnök kezében vagyunk, és tudom, hogy az elnök úr mit szeretne, ezért én itt be is fejezem csak még egy utolsó szót. A bizottság nagyon hálás a jelentéstevőnek, és bármikor rendelkezésre állunk a jelentéstevőnek, az árnyék jelentéstevőnek, hogy megvitassuk a politikai megoldások lehetőségét. Köszönöm szépen, most Romana Jorán Csizliket kérdezem, hogy akarsz még hozzászólni, talán egy fél mondatot? A vaše Köszönöm szépen. Köszönöm a kollégák hozzászólásait. Számos dolgot, ügyet felvetettek, amikről még tovább kell tárgyalnunk. Egyetértek ezzel. Egyetértek azzal is, hogy ambiciózusnak kell lennünk a tárgyalások során. Amikor azonban döntünk az irányelveről, akkor realistának és pragmatikusnak kell lennünk. Köszönöm az együttműködést és a bizottságnak is, valamint a tanácsnak. Köszönöm az együttműködésre való hajlandóságát. Köszönöm szépen! Ami a menetrendünket illeti, erről már hallottunk egy-két dolgot. Ezzel lezártuk a tízes napi rendi pontot. Felvetődik a kérdést, hogy nekivágjunk-e a 11-esnek, vagy pedig először szavazzunk. Egyetértenek ezzel? De akkor mindenkit kérnék arra, hogy utána aztán visszatérjünk a tegnapi megoldásra, tehát korlátozzuk a felszólalások idejét egy-két percre, máskülönben nem tudunk előre jutni, illetve végezni a napi rendel. So, die Damen und Herren, haben Sie Ihre... Hölgyeim és uraim, itt vannak a szavazókártyáik? Jó, akkor ezeket kérem tegyék be a készülékbe. Elkészült mindenki? Kezdhetjük? Können wir beginnen? Kezdhetjük, kollégák? Jó. Kezdjük akkor ügyrendi kérdés. Ezt imádom. Matthias kolléga, öni a szó. Köszönöm, elnök úr. Szerintem várnunk kéne, hiszen nagyon sok kollégánk van, akik nincsenek itt. Tíz órára irányoztuk elő a szavazást, és hát ha körbenéz a teremben, teljesen üres, tehát meg kéne várni őket. Csak 5 percről van szó. Erklären wir das jetzt mal. Jó, akkor nézzük csak, hány óra van? Nálam tíz óra van. Nem tíz óra van? Hány perc még tíz óráig? Öt perc? Jó, akkor nincs vita, nem török vitát, kezdjük a másik napi rendi pontot akkor. Akkor rátérünk a 11-esre, nincs vesztegetni való időnk, akkor megadom a szót Rita Korholának, és akkor elkezdjük a 11-es napi rendi pontot, majd megszakítjuk, és akkor szavazunk. Nincs sok időnk. Jó, akkor Rita Korholája szó, és csak Rita Korhola szólalhat fel a témával kapcsolatban, a többiek pedig kérem figyeljenek rá. Parancsoljon! Uh, Köszönöm, elnök úr! De beszélhetek több mint 5 percet? Mert nem tudok mindent elmondani 5 percet. Jó, hát akkor megpróbálom. Az volt a feladatom, hogy a Cancuni ülésről a mexikói éghajlatváltozási konferenciáról beszélek. Remélem, hogy meg tudnak hallgatni a kollégák. A delegáció tagja voltam, és én voltam a Cancúni állásfoglalás felelőse. Elnézést mondja az elnök. Hölgyeim és uraim, talán egy kis csendet tudnának biztosítani, ez egyszerűen nem fair. Az emberek nincsenek itt, utolsó pillanatban érkeznek, és akkor ráadásul még beszélgetnek is. Kérem. Rita Korhola, önél szó. Tehát a rendkívül sikertelen volt a COP15 konferencia Kopenhágában, úgyhogy az előkészítő tárgyalások azok azt a, a hitet keltették bennünk, hogy a tárgyalások gyakorlatilag kiégtek. Cancúnban azonban meglepetést okozott a konferencia, mert végül sikerült majdnem egyhangulag elfogadni, csak Bolívia ellenezte ezt az állásfoglalást, amiben számos egyedi ponttal kapcsolatban sikerült megállapodnunk. Egyet, amíg egy pontot nem pontot is nyitva hagyunk, addig semmit nem lehet eldönteni, ez volt a régebbi megközelítés, de itt úgy tűnt, hogy más megközelítést alkalmaztak a tagállamok. A Cancúni COP16-os konferencia azt mutatta, hogy en szinten több mint 200 ország legalább néhány egyedi éghajlatváltozásra vonatkozó témában meg tudnak -e állapodni. A mexikói külügyminiszter volt az ülés elnöke, és sikerült nyitott, átlátható, hiteles és megbízható tárgyalást irányítania. Ez különösen a fejlődő országnak, különösen Indiának és Kínának volt kedvére. A fő területek, amelyekben sikerült megállapodni, kilencet szeretnék felsorolni. Az első a kopenhágai öm, két Celsius fokos öm, hőmérséklet növekedéshez visszatérünk és ragaszkodunk ehhez, a fejlődő országok finanszírozásába besegítenek az iparosodott országok, harmadik, minden ország kötelezi magát, hogy méri, jelentést tesz, és ellenőrzi is a kibocsátásokat. Ez volt az egyik előfeltétele az iparosodott országoknak ahhoz, hogy hajlandóak legyenek finanszírozni a fejlődő országokat. Négy, Kopenhágában megállapodtunk arról, hogy januárban, 2010 januárjában az iparosodott országok bejelenthetik önkéntesen, nem kötelező módon a saját kötelezettségvállalásaikat 2020-ig. Ezek a bejelentések most kapcsolódnak a Cancuni éghajlatváltozási konferenciához, azonban még mindig nem kötelező érvényűek. 5. Az országok megállapodtak, hogy folytatják a tárgyalásokat a Kyoto protokoll értelmében, az iparosodott országok jövőbeli kötelezettségvállalásai tekintetében azzal a célral, hogy ne legyen különbség a 2008-2012-ig tartó, illetve 2013-tól tartó kötelezettségvállalói periódusok között. De már is világos, hogy ez a szakadék keletkezni fog. Japán és Oroszország elutasította, hogy a jövőre vonatkozó a kötelezettségvállalásai legyenek. Az USA az első periódusban sem vállalt semmit, mivel nem ratifikálták a kiotói egyezményt. 2006-tól kezdve ők teljesen kivonták magukat ez alól. Vannak olyan országok is, amelyek korábban ratifikálták, de utána nem csatlakoztak a kibocsátás csökkentéshez. Aztán a fejlődő országokban úgy döntöttek, hogy a nagyon komoly kibocsátás növekedést kell csökkenteni. A kopenhágai megállapodásokhoz is csatlakoztunk. A CDM a fejlődő országok számára megerősítésre került, illetve a CCS projekteket is megerősítettük ezeknek a feltételeit különösen. Ez is egy kis előrelépésnek minősül, és végül, de nem utolsó sorban, a kankúni alkalmazási keretet létrehoztuk. Összefoglalóan a globális klímapolitika Cancún után így néz ki. Nem lesznek igazából új ENSZ szintű kötelezettségvállások a kibocsátás csökkentésre sem az iparosodott, sem a fejlődő országokban. Más globális klíma együttműködés területén lehetnek, együtt, lehetnek öm, lépések, de nem lesznek kötelező érvényű célok. Miért vajon? Az EU fő versenytársai az EU kateg- az, az kiotói protokoll értelmében az USA és a Kanada világos nemet mondtak egy arra, hogy legyen a 2012 után is egy ilyen kiotói kötelezettségvállalási periódus. Ezekből az országból sem a legnagyobb fejlődő országok kibocsátási, sem a legnagyobb fejlődő országokból sem fogunk kibocsátás csökkentést látni, India, Kína, Brazília, ezek. A következő USA elnök, illetve a kongresszus nem tudjuk, hogy fog ehhez viszonyulni, ez csak a 2012. novemberi választások után fog megnyilvánulni. Obama elnöknek voltak kötelezettségvállalói, voltak ígéretei, de ezeket nem valósította meg. Más jelentős ipari országok nem valószínű, hogy komoly előrelépésekre fogják elszállni magukat, ezért valószínűtlennek tűnik, hogy en szinten ezek az országok ölön, önkéntes nyilatkozatoknál komolyabb ígéreteket tennének. Sajnos az Európai Unió egyedül marad a köteleze, kötelező kibocsátás csökkentési vállalásaival. A következő forduló Dörbenben lesz Dél-Afrikában november-december folyamán, azután pedig 2012-ben Katarban találkozunk, de nem várhatunk jelentős új döntéseket, csak mm, a kankóni megállapodásokat fogják igazi, tovább igazítgatni és finomítgatni. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm, hogy ilyen Nyugodtan, szépen elmondta. Most pedig megszakítjuk ezt a napirendi pontot, ennek megvitatását majd később folytatni fogjuk. Hiszen most jön a szavazás, és nagy örömömre szolgál, hogy nagyon sok kolléga itt van jelenleg a teremben. Szeretném kihasználni az alkalmat arra, hogy néhány közleményt tegyek. Akár személyes megjegyzésnek is nevezhetjük. Először is. Az elmúlt időszakban, ezen a héten, és valószínűleg az elkövetkezendő hetekben is nagyon-nagyon zsúfolt lesz a napi rendünk. Meg lehet oldani ezt így vagy úgy. Egyrészt nagyon fegyelmezetten egy-két percben szólalnak fel lehetőleg sokan, ez azonban csak akkor működik, hogyha mindenki tisztességesen betartja ezt a szabályt. A második lehetőség az, hogy csökkentjük a napirendi pontok számát, a harmadik lehetőség pedig, hogy további ülési időpontokat határozunk meg. Mindenkit kérek arra, hogy a frakción belül gondolkozzanak el azon, hogy milyen megoldást szeretnének. Hogyha azt akarjuk, hogy továbbra is ugyanennyi legyen a napi rendi pont, akkor mindenkit arra kérnék, hogy legyen nagyon fegyelmezett, én még szigorúbb leszek a felszólalási időbetartatásában. Ez nagyon kellemetlen, de sajnos nincs más megoldás. Egy második megjegyzés. Személyesen is nagyon hálás lennék, hogyha miközben a napirendi pontokat tárgyaljuk, és bejönnek a teremben, vagy elhagyják a termet, ez általában szavazás előtt és után adott, akkor nagyon jó lenne, hogyha halkan jönnének be, vagy mennének ki. A felszólaló kollégákkal szemben ezt nem tartom fernek. Tudom, hogy ez nagyon nehéz feladat, de tulajdonképpen nem volt ez nagyon kedves az imént sem. Néhányan elmentek, kimentek, sok kolléga meghallgatta a felszólalást, de sokan nagyon intenzív párbeszédet folytattak itt benne a teremben, ez nagyon zavaró volt. Tudom, hogy ez nagyon kellemetlen és nem egyszerű, de hogyha úgy akarunk, akarjuk folytatni, mint eddig, tehát sok napi rendi pontra szeretnénk sort keríteni, akkor ezt csak fegyelemmel lehet megoldani mindenki részéről. Sajnos nincs más megoldásunk, és ha valakinek van egy intelligens megoldása erre a problémára, akkor nagyon szívesen meghallgatom, de az az út, amin most járunk, hogy a kollégáknak mindig csak egy része tud jelen lenni, de ha itt van, akkor nyilvánvalóan él azzal a jogával, hogy relatív hosszan szeretne hozzászólni a témához, ez sajnos nem működik. Elnézést kérek, de ezt világosá kellett tenni, annak érdekében, hogy mindenki világosan lássa, mi a helyzet, és hogy megértsék, hogy néha miért vagyok olyan szigorú. Rátérünk a szavazásra. Az első jelentés, a leghosszabb Lange úr jelentéséről van szó. Nagyon sok módosító javaslat érkezett, van három szóbeli módosító is. Ezeket később egyenként vitatjuk meg. Hármas kompromisszum, ki van mellette? Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Köszönöm szépen. Jó. 55-ös mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 56 mellette, ellene. Megnézhetjük még egyszer az 56-ost mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Jó, lezárom. Akkor elfogadtuk. 57 mellette. Jó, 27-22 volt az er- iménti eredmény. 57-es mellette. Ellene. Tartózkodás, elfogadtuk. 57-es. Also 57 ist im Kompromiss Nummer... Tehát az 57-es a hármas kompromisszum része. Ezt én sem láttam, de valóban így van. Jó. 50, 65-ös mellette. 65-ös mellette. Ki van? Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 66-as mellette. Ellene tartózkodás, elfogadtuk. Négyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 77-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 79 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 80-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 81 mellette, ellene, tartózkodás, ezt is elfogadtuk. Ötös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 86 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 87 mellette, ellene, tartózkodás, ezt is elfogadtuk. 89 mellette, ellene, tartózkodás, e- elutasítva. 92 mellette, a 89-es, 89-est ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Köszönöm. 92-es mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 93 mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 94 mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 95 mellette. 95-ös mellette ellene, tartózkodás elfogadva. 96 mellette, ellene, ellenőrizzük a 96-ost. Megnyitom a szavazást, lezárom, elutasítottuk. Hatos kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 6A mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 110-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 111 mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 112 okafogyott, 7-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 117 mellette, Ellene tartózkodás elfogadva. Nyolcas kompromisszum mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. 123-as mellette. Ellene tartózkodás elutasítva. 124 mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. 125 mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. 126-os mellette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 138-as mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 140 mellette, ellene tartózkodás, ellenőrizzük a 140-est. 140-est ellenőrizzük. Egy néppárti szavazattal több van. nincs még mindig rendben. Egyel több néppárti szavazat van. Jó, rendben van. Nincs eredményünk. Elfogadtuk, köszönöm. 141 mellette? Nem. okafogyott, mégsem. 142-es jön mellette. Ellene tartózkodás elfogadva 143 mellette. Ellene tartózkodás elfogadva 144 mellette. Ellene. Ellene. Tehát ki van ellene még egyszer? Tartózkodás elutasítva. 145 mellette. Ellene tartózkodás elutasítva. 146 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 147 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 148 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 149 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 150 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 151 mellette, ellene tartózkodás, ellenőrizzük. 100, 151-est ellenőrizzük. Megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. Elutasítottuk. 9-es kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 158 mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. 163 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 162 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 165 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 166 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Tízes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 175 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 171 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 172 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 173, 173 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 176 mellette, ellene tartózkodás elfogadva 177 mellette, ellene tartózkodás elfogadva 178 mellette, ellene tartózkodás elfogadva 179 mellette, ellene tartózkodás elfogadva 180, ellenőrizzük a 179-est, 179-est ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárjuk. Megint egyel több néppárti szavazat érkezett. Jó, világos az eredmény, elfogadtuk. 180 mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 181 mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 182 mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 11-es kompromisszum mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. 192-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 154-es, 153. 149-es jön. 192-est elutasítottuk, 193-ast visszavonták, 194-es jön mellette, ellene, Nézzük meg még egyszer. Tehát ki van mellett, a 194-es mellett? Ellene? Tartózkodás? Elfogadtuk. 195 mellette? Ellene? Ellenőrizzük. 194-est ellenőrizzük. 194-est. Ellenőrizzük, megnyitom. Mi a gond? 195. 195. 195-ös. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Köszönöm. 12-es kompromisszum mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. 198 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 13-as kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 202-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 205 mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 203 mellette, ellene Ó, elnézést kérek. A 203-as... 204-es jön most. 204 mellette, Ellene. Ellenőrizzük a 204-est. Ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom. És elfogadtuk. 14-es kompromisszum. 14-es kompromisszum. Ki van mellette? Ellene tartózkodás elfogadva. 210 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 15-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 217-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 218-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 16-os kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 229-es két részben első rész mellette Nem, jaj, elrontottam, nem is tudom, mi van ma. Tehát a második részre szavazunk. 229 második rész. Ellene? Elfogadtuk. Jó, ellenőrizhetjük is akár. Nem akarja? Miss Merkis asszony. 231-es jön. Mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 17-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 18-as kompromisszum szóbeli módosítással. A szóbeli módosító ellen van-e valamilyen ellenvetés? A szóbeli módosító kitől is érkezett? Az ALDE részéről Hólasszony. Az ön szómeli módosítója parancsoljon. Köszönöm, elnök úr, és köszönöm a jelentéstevőnek, hogy lehetővé tette számomra ezt a módosító indítványt. A 18-as kompromisszum végén az szerepel, hogy de csak akkor, hogyha ez teljesen kompatibilis a gazdasági partnerségi megállapodások fejlesztési célkitűzéseivel. Köszönöm. Van-e valakinek ellenvetése a szóbeli módosító ellen? Nincs? Jó, akkor 18-as szóbeli módosítóval mellette, ellene elfogadtuk. 245-ös mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 247-es mellette, mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 248 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 249 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 252 mellette, ellene, nem volt nyilvánvaló, 252-es mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. Nem vagyok biztos az eredményben. 252-est ellenőrizzük, megnyitom szavazást, lezárom a szavazást, elfogadtuk. 253 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 254 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 255 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 257 mellette, 255. Ellenőrizzük a 255-öst, megnyitom a szavazást. Megnyitottam. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Jó, világosan elutasítottuk. 257-es mellette. Ellene tartózkodás elfogadva 258 mellette. Ellene tartózkodás elfogadva 259 mellette Mit, mit kérdőjelez meg? Pimasság. Elnézést, vicceltem. Jó, 258-ast leellenőrizzük. Ellenőrizzük 258-ast. Megnyitottam a szavazást. Remélem igazam lesz. Lezárom. Éppen hogy. Éppen hogy de mégis igazam lett, elfogadtuk a 258-ast. 258 mellette, 59 mellette ellene tartózkodás, 261 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 19-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Nagyszerű a következő oldal. 282 mellette ellene, tartózkodás elfogadva. 283 mellette, ellene, még egyszer 283 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 284 mellette, jó, ellenőrizzük a 283-ast. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 284 mellette. Ellene. Tartózkodás. Pillanat. Fele nem szavazott. 284 mellette. Köszönöm. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 285 mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 286-os mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 287 mellette. Ellene. emberek. Ellenőrizzük. Emme, ellenőrizzük a 287-est, megnyitom, lezárom. Elfogadtuk. 288 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 289 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 290 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 291 mellette, ellene tartózkodás elfogadva 292 mellette, ellene tartózkodás elfogadva 293 mellette, ellene tartózkodás elfogadva 294 mellette, ellene tartózkodás elfogadva 295-ös mellette, ellene tartózkodás elfogadva 296 mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 20-as kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk két, nem, 303-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 304 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk, 205-ös mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 306 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 307 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 308 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 309 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva 310 mellette, ellene tartózkodás elfogadva 311 mellette, ellene tartózkodás ellenőrizzük. 311-est ellenőrizzük, megnyitom, lezárom, és elfogadtuk. 312 mellette, ellene tartózkodás elfogadva 314-es, mellette, ellene tartózkodás elutasítva 315 mellette, ellene tartózkodás elfogadva 316 mellette, ellene tartózkodás elfogadva 319 mellette, ellene tartózkodás elutasítva 317-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva 318 mellette, ellene tartózkodás elfogadva 320-as mellette, ellene Ellenőrizzük a 320-ast, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, és elutasítottuk. 321 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 323 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 325 mellette. Ó, van egy szóbeli módosító, Szóbeli módosító Válisz úrtól, Tavalis úrtól. Szóbeli módosító öntől? Nincsen szóbeli módosítóm. Jó, erre nincs is szükség, akkor megyünk tovább, szavazunk a 325-ösről. Ki van mellette, szóbeli módosító nélkül, ellene? tartózkodás, elfogadtuk. 326-os mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva 327 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva 328-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva 329 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 320-as? 320 szóbeli módosítóval ez állít, nem kell, itt áll, nem kell felolvasni. 330-as, javítja magát az elnök, 330-as szóbeli módosítóval, ahogy a szövegben áll. Nincs ellenvetés? Ki van mellette? Ki van mellette? Ellene? Tartózkodás elfogadtuk. 331-es mellette? Ellene? Tartózkodás elfogadva. 21-es kompromisszum mellette? ellene tartózkodás elfogadva. 346-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 349-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 351-es 351 mellette ellene tartózkodás ezt is elfogadtuk 352-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 22-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva 363-as mellette, ellene tartózkodás elfogadva 365-ös mellette, ellene tartózkodás elfogadva 364-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 374-es mellette, elnézést, mondja az elnök, a 23-as kompromisszum jön. Mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Köszönöm szépen, 374 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 375 mellette, ellenőrizzük a 374-est, megnyitom, Lezárom. Elfogadtuk. 375-ös mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 376 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 377 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 378-as mellette, nem, ellenőrizhetjük, a 377-est ellenőrizzük, megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk, mondtam én. 378-as mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 379-es. 379 mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 24-es kompromisszum mellette ellene, tartózkodás elfogadva, 383 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 384-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 385 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 386-os mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 387-es szóbeli módosítóval. Van-e ellenvetés a szóbeli módosítóval kapcsolatosan? Nincs. Senkinek nincs ellenvetése? Jó, akkor szavazunk a 387-esről szóbeli módosítóval mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 388 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 391 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 389-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva 390 mellette, ellene tartózkodás elfogadva 392 mellette, ellene tartózkodás elfogadva 394 mellette, ellene tartózkodás elfogadva 395 mellette, ellene tartózkodás elfogadva 397 mellette, ellene tartózkodás elfogadva 398 mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 25-ös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 410-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 3, 412 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 26-os kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 427-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 428 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 429 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 430 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 431 mellette, elnézést, ez oka fogyott. 434 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 400... 434-eset ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom. És elutasítottuk. 436-os mellette. Ki van mellette? Elene, tartózkodás, elfogadtuk. 437 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 438 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. Ellenőrizzük? Tényleg? Igen vagy nem? Nem? Jó. 27-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 443-as mellette ellene tartózkodás. Ezt is elfogadtuk. De jó ég, még mindig nincs vége. 444 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 445-ös mellette el 445-ös mellette? Senki? De itt-ott mégis. Ellene? ellenőrizzük 445-öst. Elnézést kérek. A 444-est elfogadtuk, ezért szavaznunk kell róla. Ezért szavaznunk kell a 445-ösről. Megnyitom a szavazást. Lezárom. És elutasítottuk. Jó. 446-os mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 447 mellette, ellene, tartózkodás. Még egyszer, 447 mellette, ellene, ellenőrizzük, elnézést, ellenőrizzük. Ellenőrizzük a 447-est. 447-es. Lezárom. És elfogadtuk. 448-as, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 449-es, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 451-es, erről nem kell szavaznunk, igen. 452 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 28-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 447-es mellette, ellene, 467-es 467-es elnézés. Itt volt valami probléma, túl gyorsan mentem, tehát 467-es. Tehát 467-es, 467-es, ki van mellette? 467-es, ki támogatja? Tehát mellette, ki támogatja. 467-est kérdezem mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 468-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. A 468-assal baj van? Nem, menjünk tovább. 469 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 470 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 471 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 400, nem, helyette 29 kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 483 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 484 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 485 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 486 mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elutasítottuk. 487 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 488 mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. Elnézés, de ellenőriznünk kell. 488-asról szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom elfogadtuk. 489 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 490 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 491 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 492 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 493 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 494 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Most jön, jön az ötös mellette, ellene. Az ötös, kérdezem még egyszer, ötös mellette, ellene, tartózkodás most ez, ez probléma lesz, úgyhogy inkább ellenőrizzük elnézést, ellenőrizzük az ötöst elektronikusan, megnyitom a szavazást, ugyanis hogyha egy frakció nem jó szavaz, abból baj lesz, lezárom a szavazást, elfogadtuk. Hatos mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hetes mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 8-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 10-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 9 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 11 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 12 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Egyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 28 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 34 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 35 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 36 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 37 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 40 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 43 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 41 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 45 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 42 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 44 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 46 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 47 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 1-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 2 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 3 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 4 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Kettes M mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hármas mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ötös mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Hatos mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 7-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 8 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 9-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 10-es mellett, 12-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 13-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 14 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 16 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Inta 1 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 4-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 7-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 9-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Imkó 2 mellette, El, ellene, tartózkodás, még egyszer a kettesről mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hármas mellett, vagy ellenőrizzük? Igen, ez fontos volt. Akkor a kettest, ellenőrizzük a kettest. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Hármas mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Négy mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Öt mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hatos mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. tizenegy. mellette, nem, nem, nyolcas előbb még, Nyolcas mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 11-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 12 mellette első rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Második részt már lefettük a hatos kompromisszummal. 13 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 14 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 15 Második rész mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 20-as mellette ellene tartózkodás Húszast még egyszer, mert sokan nem szavaztak megismételjük, ismételjük 20-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 22 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 23-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Most jön a regi 1 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 2 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 6 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 7-es mellette ellenőrizzük a 6-os. Jó, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Tízes mellette. Elnézést, mondja az elnök. Hetes előbb. Hetes mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Tízes mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 15 mellette, ellene. Még egyszer megismétlem, 15 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 17 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 18 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 22 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 24 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. És most a végszavazást, megnyitom a szavazást mindenki nagyon ügyes legyen. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Gratulálok. Milyen nagy öröm, hogyha ilyen sok szakbizottság vesz részt egy ügyben. Következő a műholdas rendszer.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 11-es szóbeli van, valakinek kifogása nincs, 11-essel ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 10-es kiegészítésként mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 12-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Végszavazás, megnyitom a szavazást, és lezárom. Elfogadtuk. Gratulálok! Lange kollega, jövőben tényleg mindig ilyen rövid listát csináljon, ez nagyon jó. Már is következő szavazásra rátérhetünk. Egyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ötös mellette, ellene, tartózkodás, tartózkodás, elfogadtuk. Négyes mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hatos mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hetes mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Nyolcas mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Kilenc mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk kettes kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, hármas kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, huszas mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 22 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 24 két részben szavazunk, első rész mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, második rész mellette, ellene. Ó, ezt ellenőriznünk kell, tehát a második részt ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 25. 25-ös kiegészítésként mellette. Ellene még egyszer 25-ös mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük, szorosnak tűnik, megnyitom a szavazást, lezárom, és elfogadtuk. 26-os mellette, ellene, tartózkodás, hát ezt, ezt nem lehet, meg kell ismételni, 26-os még egyszer mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk 27-es mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk 28 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 29 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 30 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 31-es részenkénti szavazás első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk második rész, az már már nem kell szavaznunk, 33-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, 34 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, 35 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, 4-es kompromisszum mellette, ellene,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 ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 48-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 49 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 50-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 51-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 52-es részenként szavazunk első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, Még egyszer a második részről mellette. Ellene. Tartózkodás. Hát ellenőrizzük. Nézzük meg. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Következő már a végszavazás, vagy nem, nem, nem, a 54-est elfejtettem, 54 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Szavazunk tehát végszavazás, megnyitom a szavazást. Még egyszer megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Köszönöm, köszönöm a jelentés tevőnek, nagyon köszönöm. És ezek után még visszatérünk a 11. pontra, ugye végig vagyunk a szavazás végére értünk, aki kimegy, azt kérem, hogy csendbe tegye. Most ismét Kaváljó asszonyé a szó, még mindig a 11. pontnál vagyunk, ezt értünk vissza. Kavályó asszony, parancsoljon, próbálja meg.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 Kérem, adjanak lehetőséget arra, hogy kezdjünk. Az egyetlen egy ember, aki most beszélhet, az Kárvályó asszony. Oui, Bon, bah, je suis bien Ah non, mais tu as été bien. Non, pas c'était. Pardon Non, mais dis, arrête un peu de euh, uh, thank you very much. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is részt vettem a delegációban. Cancúnban, a COP16-os konferencián, és az ipari egyes munkacsoport társelnöke is vagyok. 98 óta az összes konferencián részt vettem, és Cancún szerintem az egyik leghatékonyabb volt. Különösen a jó szervezésért, amit a mexikói elnökségnek köszönhetünk, nem csak logisztikai szempontból, hanem tartalmilag is, ahogy a munkát megszervezték, ahogy átlátható és hatékony volt a munka ellentétben az előző COP konferenciákkal, különösen a COP15 Kopenhágában. Két COP határozatot sikerült elfogadni, volt olyan eset is, olyan konferencia, ahol nem sikerült ilyet elfogadni. Most két határozat született tehát, egy hosszú távú, az egyezményről, és egy másik a kiotói egyezményről. Az egyik a konvencióról, a másik a kiotói egyezményről. Szeretném felhívni a figyelmét a kollégáknak arra, hogy annyira a tárgyalásokban nem vettem részt, legalábbis nem mindenben, mivel két párhuzamos tárgyalás folyik. Az egyik a konvenció, a másik pedig a Kyoto egyezmény értelmében. Én az előző, előbbiben vettem részt, és a kiotóiban nem. És amikor azt mondom, hogy problémák adódtak a tárgyalások folyamán, Ez azt jelenti, hogy a kiotói egyezmény második vállási időszakához nagyon sokan nem akartak csatlakozni. A COP16-os konferencián nagyon sok elő lépés sikerült elérni, de főleg a konvencióval kapcsolatos ügyekben. A COP16-os előtt Kyoto gyorsabban ment, most viszont a párhuzamos tárgyalások kiegyensúlyozottabbnak tűntek. Mindkét területen sikerült előre haladni, a konvenció területén is. Az összes részevő ország, kb. 194 ország ott volt, a Kyoto egyezményhez csak egy alcsoport csatlakozott, kevesebb ország. Két határozattal sikerült tehát befejezni a COP16-os konferenciát, és mindössze Bolívia szavazott ellenük, mindenki más mellettük szavazott, és nagyon nagy lelkesedéssel üdvözölték az elnökséget, hiszen először került sor ilyen komoly áttörésre. Korhol a kolléganőm elmondta a fő témákat ezekből a határozatokból. A az egyik legfontosabb előrelépés az az volt, hogy sikerült a kopenhágai ígéretekről az UNFCC tárgyalásokon belőle vonni. Sikerült ezeket. Gondolok itt például a technológiai adaptációkra, vagy az erdő csomagra. Ismét kezdünk bízni az ENSZ tárgyalásokban, hiszen ezek újra indultak, újra lendületet kaptak. És még egy nagyon fontos dolog volt, hogy az USA és Kína is sokkal pozitívabban állt hozzá a tárgyalásokhoz. Megemlíteném még azt is, hogy az európai elnökség nagyon hatékony volt, a belga elnökség is és a bizottság is. A parlamenttel való kapcsolattartás is nagyon hatékonynak bizonyult, rendszeresen találkoztunk és kaptunk információt. Konkrét lépésekre került tehát sor fontos blokkokban, ami az általános egyezménynek az előmozdítását szerintem elősegíti. Most megkezdődhetnek azok a tárgyalások, amik az év végi dél-afrikai COP konferencián szintén remélhetőleg sikerre vezetnek. Köszönöm szépen. Egy dologra szeretnék utalni. 11.45-kor érkezik a magyar államtitkár. Addig három napi rendi pontunk van. Nagyon hálás lennék, hogyha kollégák egy percben korlátoznak szólásaikat. Belet, majd Matthias kolléga következik. Köszönöm, elnök úr. Csak annyit szeretnék hozzátenni néhány percben, amit a kollégák is mondtak a COP eredményével kapcsolatban. Hasznos szerintem, hogyha a kollégáknak van egy elképzelésük arról, hogy egy ilyen program miből is áll, mit is csináltunk mi ott. Konkrétan 12, európai, 12 ITRE szakbizottsági tag volt jelen, Ahogy Kávályó asszony is mondta, három szavazócsoportot szerveztünk. Az egyik az ipar és technológia átadás, a másik az erdőírtás, a harmadik pedig a piaci mechanizmusok és a nemzeti szervezetek területével foglalkozott. Nagyon jó volt ez a tapasztalat, nagyon jó eszmecseréket folytattunk. Nagyon sok kétoldalú találkozónk is volt, nem csak az amerikaiakkal, hanem a japánokkal, mexikaiakkal, dél-afrikaiakkal és a brazilokkal is. Ez nagyon érdekes volt ez utóbbi. Nem csak eszmecserére került sor, hanem arról is beszéltünk, hogy milyen lehetőségeink vannak arra, hogy idézőben exportáljuk az európai modellt és megközelítést. Az úgynevezett mellék események során is ezt tettük. Voltak általában fő plenáris ülések, és voltak mellette munkacsoportok, ahol a COP konferencia résztvevői kisebb csoportokra osztottak. Ezek is nagyon érdekesek voltak. Az egyik munkacsoport az energiahatékonyságról és technológiátadásról szól. Lány úr volt az elnöke az ENVI szakbizottságból. A másik a repülés, illetve a tengeri közlekedés által kibocsátott üvegházhatású gázok csökkentéséről foglalkozott, és itt is nagyszerű lehetőséget láttunk arra, hogy modellünket exportáljuk. A COP16-os eredményéről már kávájó asszony és Korhol asszony is beszélt, ezekre nem akarok rátérni részletesen, csak záró szóképpen szeretném megköszönni az ENVI szakbizottság és az ITRA szakbizottság öm, személyzetének, titkárságának is a munkát, hiszen mindig rendelkezésünkre álltak, és nagyon kiváló munkát végeztek. Szerintem ezt is fontos hangsúlyozni. Köszönöm, mondja az elnök. Matthias asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Igen, én is szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki ott volt, és aki segített a munkában. Kiváló munkát sikerült végezni, és ahogy Korholászony és a többiek is elmondták, ebből kiderült, hogy nagyjából mi történt Cancúnban. Csatlakozom, illetve elfogadom kérését, és nem fogok sokat beszélni, egy perc alatt megpróbálom tartani de a technológia átadásra szeretnék kitérni, illetve arra, hogy az energia új formáinak felfedezése mennyire fontos téma. Remélem, hogy mindenki nagyon keményen fog dolgozni azon, hogy az ezekkel a témákkal kapcsolatos célokat elérjük, illetve a dél-afrikai megállapodásokat meg tudjuk kötni. Nagyon szépen köszönöm. Ezzel elérkeztünk a, másik, a következő 15-ös napirendi ponthoz amely az Európai Hálózat és Információbiztonsági Ügynökségről szól. Megadom a szót Zsír Csicseszternek, aki a jelentéstevőnk ebben a témában. Thank you very much. Köszönöm szépen, elnök úr. Ez a jelentés, vagy kettő jelentés az ügynökségre vonatkozik, az Európai Hálózat és Információ Biztonsági Ügynökségre. Bizonyára néhány kolléga emlékszik rá, hogy ennek a létét már az elmúlt parlamenti ciklusban is tárgyaltuk, ahol némi vita után meghosszabbítottuk a megbízatását az ügynökségnek. Most az Európai Bizottság két, két javaslatot nyújtott be, ebből az egyik arról szól, hogy alaposan vizsgáljuk át az ügynökség szerepét, a másik pedig egy javaslat, amely arra vonatkozik, hogy korlátozott mértékben hosszabbítsuk meg még egyszer a megbízatást. A jelenlegi helyzetben 2012. márciusáig van megbízatás az ügynökségnek, ezt szeretnék 2013. szeptemberéig meghosszabbítani. Ahogy az Európai Bizottság mondta, ez csak így biztos, ami biztos, akarják, hogyha nem sikerül annyira gyorsan haladni, amennyire szeretnének, az alapvető fontosságú érdemi ügyekben, azaz a rendelet módosításában. Elnök úr, szeretném az tevőknek megköszönni az együttműködést. Kettő megbeszélést tartottunk. A második, az utóbbi, nagyon hasznosnak bizonyult. Megvitattuk a kapcsolódó ügyeket. Szeretném mindjárt az elején elmondani, hogy van egy alapvető nagy kérdés, amelyet a javaslat nem fed le, az Európai Bizottság javaslata nem fed le, azonban foglalkoznunk kell vele, hiszen az utóbbi alkalommal is zavarba ejtett minket, amikor az ügynökség szabályzatát megvizsgáltuk. Ez pedig az ügynökség központjának a helyszíne. Abszolút központi fontosságú ez a kérdés a hatékony működtetés szempontjából, ezért foglalkozni kell vele. És csak sajnálatomat tudom kifejezni, hogy ezzel kell foglalkoznunk, de hát már számos tanulmány volt, például az én tagállamom Lordok házában is, amely ennek az ügynökségnek a székhelyének a kérdésével foglalkozott. Jelen pillanatban Krétán van, ami csodálatos hely, kollégák. Ezt megerősíthetem, hiszen ellátogattam oda, ugyanakkor nagyon messze van. Nagyon hosszú idővel telik oda eljutni. Ez persze jelentős tényező, hogyha azt nézzük, hogy ez az ügynökség mennyire hatékonyan tud működni ez a munkaerő munkakörülményeire is befolyással van, stb. Azért kell ezzel az ügyel foglalkoznunk, mert a befogadó nemzet nem teljesítette azokat az elvárásokat, amelyeket megfogalmaztunk irányukba. Óriási kihívásokkal néznek szembe a görög hatóságok jelen pillanatban, ezt elismerem, ugyanakkor vállaltak olyan dolgokat, amelyeket nem teljesítettek. És ennek a javaslatnak a megvizsgálása után az a, javas, az a lehetőségünk van most ezekkel a kérdésekkel, problémákkal foglalkozni. Ez most az eszmecserének egy korai szakasza, elnök úr, és ezért nem akarok nagyon komoly részletekbe menni, már csak azért sem, mert tudom, hogy nincs időnk. De szeretném elmondani, hogy azt javaslom, hogy kíséreljük meg az első javaslattal kapcsolatban a következőt. Rövid időre hosszabbítsuk meg a megbízatást. Ezt a lehető leggyorsabban intézzük el. Így világos jelet tudunk adni az ügynökség alkalmazottainak, hogy támogatjuk őket, azt szeretnénk, hogy folytassák a munkájukat, de szeretnénk, hogyha egy kicsit átstruktúrálnánk őket, és a bizonyos problémákat, amelyek felmerültek munkájuk során, tudnánk kezelni. Nagy kihívást jelent ez a helyzet, hiszen ez az ügynökség olyan dolgokkal foglalkozik, olyan ügyekkel, amelyeket a tagállamok is és a tagállami internettel és hálózatokkal foglalkozó információbiztonsággal, kiberbiztonsággal eh, foglalkozó ügynökségek is rendkívül fontosnak tartanak. Nem akarjuk ennek az ügynökségnek a szerepét olyan mértékben megváltoztatni, hogy eh, felmerüljön az a kockázat, hogy a nemzeti ügynökségekkel átfedésbe kerülnek. Azt szeretnénk, hogy koordinálja és támogassa a nemzeti ügynökséget, de ne helyettesítse az ő munkájukat. Elnök úr, az Európai Bizottság a javaslatában felvetett számos olyan problémát, ami az ügynökség működésével kapcsolatban felmerült. Említik. Ezek közül egyik sem kapcsolódik a helyszínhez, az ő központjukhoz. Ezért említettem ezt először. De például a nemzeti megközelítések széttöredezettségét, a kapacitásokat, aztán a megbízható adatok hiánya a problémákkal kapcsolatban, az a tudatosság az információs biztonsággal kapcsolatban és a kihívásokkal kapcsolatban, a halál, hálózatok, nemzetközi dimenziója, biztonsági problémák, nincs együttműködés a megfelelő politikai végrehajtás érdekében, illetve szükség van arra, hogy a kiberbűnözés ellen hatékonyabban fellépjünk. Ezek tehát a problémák, amiket a polgári oldalon, civil oldalon felsorol az Európai Bizottság. Ezek hát a problémákat a bizottság azonosította. Ők szeretnének ezzel foglalkozni ebben Egy későbbi jelentésben, későbbi javaslatban. Ezért persze most reggel nem fogjuk megoldani ezeket a problémákat, de azt kérem a koordinátoroktól, hogy legyen egy mini meghallgatás erről a témáról, ahol külső szakértőket tudunk meghallgatni, az ő véleményüket megismerhetjük. Nekünk is van saját véleményünk, ami független az Európai Bizottságétól, ők rengetegen munkát végeztek ezzel kapcsolatban, de azt szeretném, hogy biztos, ami biztos, legyen nekünk is egy mini meghallgatásunk, hogy a saját véleményünket jobban ki tudjuk alakítani. És mivel vannak ilyen lehetőségeink, azt is szeretném kérni, hogy az Európai Bizottság egy rövid és gyors tanulmányt készítessen erről az ügyről, hogy egy új perspektívából is láthassuk ezt az ügyet. Volt egy előzetes találkozom a magyar elnökséggel, ők kifejezték azt a reményüket, hogy az magyar elnökség alatt sikerül ezt a témát lezárni. Azonban nagyon sajnálom, hogy azt kell mondanom, hogy lehet, hogy erre nem fog sor kerülni, hiszen ez egy nagyon komoly ügy, amit nagyon komolyan meg kell vizsgálnunk. És hogyha tényleg tisztességesen akarjuk csinálni a munkánkat, akkor nem tudjuk felvállalni azt, hogy a munkát az év második fele előtt befejezzük. A menetrenddel kapcsolatban elnök úr, a koordinátorokkal már beszéltem erről, van egy javaslatom is erre vonatkozólag, de hát ezt most nem akarom itt részletezni. Azt hiszem, hogy hirtelenében ennyi, elég, lehet, hogy rengeteg dolgról még nem beszéltem, majd a kollégák figyelmeztetnek erre, és akkor később beszélünk róla nagy érdeklődéssel várom, hogy a kollégáknak milyen hozzászólni valójuk van a kérdéshez, és én most ezzel befejezem. Még egyszer kérném, hogy legyünk rövidek. Éler úr, Tikao asszony és Velen asszony következik, és lenne még egy vendégünk, és érkezik majd a magyar államtitkár is. Krisztián Éler következik. Köszönöm szépen, megpróbálok rövid lenni. Először is nézzük meg, hogy hogyan is alakul a harctér. Azt hiszem, a parlament egy nagyon erős álláspontot képvisel, és a jelentéstevő is. Láthattuk, hogy a koordinátorok az árnyék jelentéstevők között alapvetően egyetértés uralkodik arról, hogyan járjunk el. Nagyon fontos ezt látnunk, annak érdekében, hogy a két másik fél, a tanács és a bizottság tudja, hogy a parlament határozott, hogy vagy egy működőképes ügynökségünk legyen, vagy pedig ne hosszabbítsuk meg az ügynökség mandátumát. Ez nem csak szervezésbeli vagy tartalmi kérdés, ez egy nagyon politikai kérdés. Itt van a Stuxnet, volt egy kiberháború Észtországban, az LTS e rendszer három hétig nem működött, mert támadás érte. Ez az európai környezetvédelmi politika egyik legjelentősebb eleme, és egyszerűen nem működik a támadások miatt. Ezt látva felmerül a kérdés, hogy az Európai Unióban van egy hatékony struktúránk, és ez egy nagyon politikai kérdés, teljesen függetlenül az egyes tagállamok érdekeitől, a székhely kérdésétől. Van itt egy javaslat, amely elsősorban technikai jellegű. Ez az első dolog, amit látnunk kell. A második dolog az, hogy egy bizonyos skálán belül, egy 1-től 10-ig terjedő skálán belül a nulla, nullával határozható meg a jelenlegi hatékonyság, a tízes pedig egy olyan ügynökség lenne, amely végrehajtási ö, jogkörökkel rendelkezik. Jelenleg a bizottság javaslata a négyes körül mozog, és azt hiszem, hogy mindannyian azt szeretnénk, hogy bővítsük ezt a javaslatot. Úgy gondolom három dolog nagyon fontos, egyetlen nem is szerepel a javaslatban ez a három dolog, amelyet egyébként a néppárt részéről támogatunk, és nagyon örülünk, hogy Krőzasszony foglalkozik ezzel a nagyon fontos politikai témával. Ilyen értelemben nagyon örülünk annak, hogy foglalkozik vele. Mégis van három dolog, amely véleményünk szerint hiányzik a jelentésből. Az első dolog a következő, ami a szervezésbeli kérdéseket illeti, az ENISZA esetében arról van szó, hogy az ENISA és a bizottság között van egy vertikális kapcsolat, de hogyha horizontálisan, viszintesen tekintjük a helyzetet, akkor tudjuk, hogy nagyon sok olyan ügynökség van, amely civil biztonsággal, internetbiztonsággal foglalkozik, stb. Tehát milyen kapcsolatban áll az ENISA a más struktúrákkal. A második téma az, hogy van egy nagyon fontos biztonsági kutató programunk. 1,5 milliárdról van szó, az internetes biztonság az egyik legfontosabb eleme ennek. Az ENISA azonban ebben a programban nem vett részt. Hogyan lehet egy internet ügynökségünk, amely másrészt nem befolyásolja azt a több száz milliót, amit az európai közösség számára az IT-biztonság vonatkozásában elköltünk. Ez azt jelenti tehát, hogy a jelentés foglalkozik az ügynökség és a bizottság közötti kapcsolattal, de tisztáznunk kell az ügynökség és más programok, illetve más struktúrák közötti kapcsolat kérdését is. Egy második fontos dolog az, hogy az ENISA hogyan, milyen kapcsolatban áll a többi nemzetközi partnerrel. Az amerikai kongresszus egy kiberbiztonsági törvényt fogadott el, amely felszólítja a közigazgatást, hogy egy éven belül folytasson párbeszédet az európai közösséggel a, a normákról, a tanúsítványokról és az egész kiberbiztonsági, internetbiztonsági területről. Ki tárgyal az EU részéről, ki van jelen a nemzetközi grémiumokban. Egy harmadik téma, amelyről nem esett szó a jelentésben, az az, hogy hogy néznek ki a kritikus kulcsfontosságú infrastruktúrák Európában. A miniszterek arról döntöttek, hogy két évig gondolkodnak azon, vagy megvitatják, hogy az IT egy kulcsfontosságú struktúra vagy infrastruktúra Európában. Egyes tagállamok attól tartottak, hogy saját állami biztonsági rendszereiket túlságo, rendszereik túlságosan az ENISZA befolyása alá kerülnek, illetve európai befolyás alá. Ez azonban csak az egyik vetülete a kérdésnek, sokkal fontosabb az, hogy hogyan vesz részt a magángazdaság az IT területén. Azt hiszem, a magángazdaság területén sokkal előrébb vagyunk. Nem az állami szervezetek részéről kell keresni a legfontosabb kérdések megoldását, hanem a nagy szoftvergyártók, szolgáltatók részéről. Meg kell vizsgálnunk, milyen kapcsolatokat tart fenn az ENISA a magánpiacsal az IT területén. Itt is el lehet gondolkodni azon, hogy van -e egy koordináló funkciója vagy sem. Ezek tehát olyan dolgok, amelyeket a jelentés nem említett eddig. Azt hiszem, Készen állunk arra, hogy a bizottsággal tárgyaljunk ezen kérdésekről, és szükségszerű, hogy ezek bekerüljenek az ENISA menetrendjébe, agendájába. Szeretném itt befejezni, még egyszer hangsúlyoznám, hogy nagyon fontos számunkra, hogy az árnyék jelentéstevők és a jelentéstevő közötti együttműködésből egy erős parlamenti álláspont alakuljon ki, hogy erre lehetőség van, és a jelentéstevőnek szeretnénk támogatást nyújtani abban, hogy egy olyan ENISZA jöhessen létre, amely nemzetközi szintéren is megállja a helyét, és eleget tesz annak a ténynek is, hogy nem csak egy új ügynökséget kell létrehoznunk, hanem annak is, hogy ez egy nagyon politikai jellegű téma. És hogyha megnézzük az aktuális eseményeket, és feltesszük magunknak a kérdést, hogy vannak-e hatékony struktúráink, akkor a nemzetközi reakció erre az volna, hogy Európának nincsenek hatékony struktúrái. Köszönöm. Ikau asszony. Mulțumesc, domnule președinte. Köszönöm szépen. Mindenek előtt köszönöm Csicseszter kollégának, hogy ilyen jól tudtunk vele együttműködni. Ahogyan az előttem szóló is elmondta, nagyon fontos, hogy a parlament határozott álláspontot alakítson ki a tanácssal és a bizottsággal folytatandó tárgyalások során amikor is az ENISA végleges formájáról, működéséről kell döntenünk. Itt a 15. pont kapcsán csak arról van szó, hogy rövid időtávra, 5 évvel hosszabbítsuk meg az eh, ENISA működését, de egy hosszú távú stratégiára, is szükség van, dolgozunk a digitális biztonsági stratégián. És amikor például a külföldi partnereinkkel tárgyalunk a különböző informatikai hálózatok biztonságáról, akkor fontos, hogy legyen hosszú távú stratégiánk is. És lehetőleg minél előbb hosszabbítsuk meg ezt a mandátumot öt évvel, annak érdekében, hogy be tudjuk tartani az ütemtervet. 2012 elején véget ér a mostani mandátum, és hogyha nem hosszabbítjuk meg ezt a mandátumot, akkor nem tudunk majd igazi komoly eh, vitákat folytatni az ENISZA jövőjéről. Ezért egyetértek azzal, hogy most rövid távon, öt évvel hosszabbítsuk meg a eh, ENISZA mandátumát, de ezt kell, hogy kövesse egy olyan vita, amelynek során az ENISZA eh, hatásköreiről, egyebekről egy alapvető elvi vitát lefolytatunk. Ami az Enizánál dolgozó munkatársakat illeti, és hogy különböző hálózatok munkájába hogyan kellene őket bevonni, itt távlatosabban kell gondolkoznunk, nem elég öt évben gondolkoznunk. Az Eniza a hitelességét, a szavahihetőségét be kell, hogy tudja bizonyítani. És ehhez koordinációra van szükség a különböző európai intézmények, állami és magán szereplők között az öt éves távlaton túlmenően. Most elfogadjuk a mandátum rövidtávú meghosszabbítását, annak érdekében, hogy utána komolyan tudjunk vitatkozni az ENISZ a hatásköréről és jövőjéről. Úgy gondolom, hogy a kiberbiztonsággal foglalkozó ügynökség kapcsán legalább 15-20-25 éves távlatban kell gondolkozni, és itt az EU-nak egy nagyon komoly partnerre van szüksége. Ezért fontos, hogy most meghosszabbítsuk, meghosszabbítsuk a mandátumot. Köszönöm, Valian asszony. Köszönöm. Másik árnyék, jelen, árnyék jelentéstevője vagyok ennek a jelentésnek. Én is támogatom a Csicseszter úr által követett irányvonalat. Teljesen egyetértek azzal, hogy két nyomvonalon párhuzamosan kell haladnunk. Fogadjuk el most gyorsan ezt a jelentést a 2013-ig történő mandátum meghosszabbításáról, Üdvözlöm azt, hogy ez a szakbizottságunk rászánja az arra szükséges időt, hogy foglalkozzunk az ENISZA működésével, hogyan tudjuk átalakítani úgy a feladatait, hogy szembe tudjon nézni a biztonsági kihívásokkal, amelyekkel szembesülünk. Most nem kívánok részletekre kitérni a vitában, csak néhány dolgot szeretnék felvetni amelyek összefüggenek az ENISA jövőbeni feladataival. Az első, meg kellene tudnunk határozni azt, hogy a köz és a magánszféra közötti partnerségekre vonatkozó információkat Európán belülő, illetve transatlanti vonatkozásban hogyan tudnánk jobban kicserélni. Az információ csere eredményeképpen jobban látnánk, hogy milyen veszélyek vannak a leghatékonyabban tudnánk így fellépni a támadások ellen. A biztonság elsőleges prioritás a kormányzati rendszerekben, a közbeszerzési rendszerekben is. Azzal kellene foglalkoznunk, hogyan tudnánk növelni az internetes biztonságot, a kritikus infrastruktúrák kapcsán, a katasztrófa elhárítás kapcsán, azután még akár a villamosenergia hálózatok biztonságával is foglalkoznunk kell partnerségekkel valós idejű reagálási képességet kialakítani kibertámadások ellen. Ne tartsák vissza az érzékeny információkat a tagállamok, hanem cseréljék ki egymással, és a tagállamok között mindenképpen erősebb koordinációra van szükség ennek elősegítése érdekében. Eh, igen, többre van szükség, mint csak az Enisára, ezzel egyetértek. Ez eh, a munka egy része, kevésbé bürokratikus, hatékonyabb, gyorsabban reagáló eh, ügynökségekkel átalakítani az Enizát, amely közelebb áll a magánszektorhoz Csicsester úr készítetett a szakpolitikai egységünkkel egy tanulmányt, és ez is sok fontos gondolatot tartalmaz. A Zenisza székhelyével kapcsolatban, ugye zajlik a vita, ez konkrét tényekre alapul, és oda kell figyelnünk arra, hogy ez ne térítse le minket a fő kérdéstől, ami az ENISZA működésének a javítása. Ne bonyolodjunk bele egy politikai vitába arról, hogy most maradjon-e az ENISZA székhely, attól van, vagy vegyük át máshova. Köszönöm szépen, Charles, még egyszer. Nem tudom, hogy nem a bizottság akar inkább szólni most, elnök úr. Hát azt kérném, hogy ne tegye meg a bizottság, mert nem tudom, hogy még akkor, hogy tudjuk a többi pontot megoldani. Egy perc, egy percet tudok adni a bizottságnak, nem többet. Sajnálom. Itt, itt ül az első vendégünk, akit be kell mutatnom, és Sármér 12-kor itt lesz a magyar, bizottság, magyar miniszter, úgyhogy egy percet kap a bizottság. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm a tisztelt képviselőknek, akik már szóltak, ugye elmondták a véleményüket. Tudjuk mi is, hogy nagyon fontos az, hogy korszerűsítsük az enészát. Örömmel hallottuk azt, hogy a raportőr javaslatot tett arra, hogy fogadjuk el a fast track megoldást, azaz gyorsan hosszabbítsuk meg a mandátumot, és a javaslat lényege ugye az, hogy korszerűsítsük az ügynökséget, és ne késlekedjünk. Mm, hallottunk arról, hogy hogyan képzelik el az előrelépést, a jelentéstevő javaslatot, tehát mi örömmel támogatjuk Önöket, a vitáikat nyomon kísérjük, és ha kívánják, akkor részt veszünk ebben. Nagyon köszönöm, hogy megért megközelítéssel viseltetett. Eh, Charles, köszönöm a kollégáknak a nagyon hasznos megjegyzéseket, köszönöm a bizottságnak is eh, a konstruktivitást, a koordinátorok is gondolom egyetértenek eh, azzal, hogy az a javaslattal, hogy tartsunk egy mini meghallgatást, és készüljön egy tanulmány. Erre a kérdésre majd még az év során vissza fogunk térni. Köszönöm, elnök úr. Nagyon köszönöm, és 28. január 28. 10 óra a határidő, hogy tovább lépjünk. Itt most tehát csak az öt éves meghosszabbításról van szó, az alapkérdést még, azt még elhalasztottuk később vitatjuk meg. Most üdvözlöm a vendégünket, Carlo de Dorides, az Európai GNSS ügynökség ügyvezető igazgatóját. Nagyon örülünk, hogy itt van, nem is húzom az időt, lehetőséget adok önnek arra, hogy röviden szóljon, utána talán egy-két kérdésre válaszoljon. Már most előre elnézést kérek, hogy már nem tudunk igazán barátságosak lenni önnel, mert nagyon kevés időnk van. Ezért még egyszer elnézését kérem, és Dorides úr öné a szó. Elnök úr, tisztelt parlamenti képviselők, engedjék meg, hogy üdvözöljem Önöket. Először vagyok itt az ITERE szakbizottságban. Tisztában vagyok azzal, hogy eh, hogyan néz ki az új intézményi architek, architektúra, amelyet a Lisszaboni szerződés eh, hozott, ennek nyomán a parlament most fontosabb szerepet játszik, Egy döntési eljárás vonatkozik az, erre az eljárásra is. Ezért is itt az ITERE szakbizottságban első látogatásomat úgy tekintem, hogy ez lehetőséget teremt arra, hogy termékeny, nyitott együttműködés alapjait vessem meg önökkel, és az egész munkám, a mandátumom során erre fogok törekedni. Várom az önök gondolatait, ha szükség van a bíráló megjegyzéseiket is a programunkkal, illetve az ügynökség munkájával kapcsolatban. Miután ezt elmondtam, Nyilvánvaló az is, hogy Nibler asszony a marad a legfontosabb kapcsolattartóm, aki a boardban képviseli a parlamentet. És természetesen vele állandó párbeszédet fogunk folytatni. Néhány szót hadd szóljak, hogy megalapozzam az eszmecserét önökkel. Nézzük először a Galileót hol is tartunk. 2011 nagyon fontos év lesz a Galileo szempontjából, de talán inkább mégis az EGNOS-szal kezdeném. Egy hónap múlva az egnos teljesen funkcióképessé nyilvánítjuk a polgári légi közlekedés számára. Ez egy nagyon fontos előrelépés, hiszen az EGNOS egy sikertörténet. Tudjuk, hogy az EGNOSZ nagyon jól működik, remekül működik. Ez a világon a második ilyen rendszer, az amerikai VASZ rendszer után, amely eh, a GPS eh, teljesítményét hozza, és eh, arra számítunk, hogy ez nagy áttörést hoz majd a polgári légiközlekedésben. Az Egyesült Államokban már 500 precíziós megoldás született, és úgy gondoljuk, hogy az európai navigációs szolgáltató is hamarosan átveszi ezt az új technológiát. Rátérve a Galileóra. A hat szerződés közül ötöt már aláírtak, illetve hét szerződés közül ötöt aláírtak, és a maradék kettő aláírására is nyár előtt sor kerül. Ami a legfontosabb, idén szeptemberben az első két műhold, műholdat útjára indítják. Ez egy alapvető mérföldkő a projekt történetében. Azzal kezdtük, hogy az összes műholdat, ugye idén szeptembertől akartuk útjára bocsátani. Hát most arra számítunk, hogy az összes fennmaradó műholdat 2012 vége, 13 és 14 eleje tudjuk majd útjára indítani, és már körülbelül 2014-15-ben ezek a szolgáltatásokat tudják nyújtani, tehát működni fognak. Mi az én vízióm a Galileóval kapcsolatban? Szerintem a Galileóban rejlő összes lehetőség adott, tehát a technika legmagasabb színvonaláló GPS rendszer, és 2014-15-ben elkezdett működni, aminek rendkívül nagy a jelentősége. Véleményem szerint a Galileóban benne van az összes lehetőség arra, hogy stratégiai függetlenségi célkitűzéseinket elérjük, és a gazdasági szempontoknak is meg fog felelni, az elvárásainknak meg fog felelni. Az Európai GNSS ügynökségről szóval, aminek ügyvezető igazgatója vagyok. Nos, az ügynökség kulcsfontosságú szerepet játszik elsőben két területen. Az egyik a biztonság, mégpedig a biztonsági központok működésének a területe, a másik terület pedig az akkreditáció, azaz a biztonsági környezet tanúsítványának a rendszere, tanúsításának a rendszere. A másik fontos tevékenységi területe az ügynökségünknek a a rendszer gazdasági hasznosításának a kérdése. Itt nagyon nagyok a kihívások. Itt egy átmeneti időszakot kell a, a, a projekt indítása, illetve a felhasználási szakasz között kézben tartani. Nagyon sokrétűek a Galileo felhasználói, ez egy sokszínű projekt a Galileo, ezért ez is egy nagyon fontos, kényes kérdés, hol arra számítunk, hogy az ügynökségnek szintén lesz feladata. Ganz, ganz herzlichen Dank. Nagyon szépen köszönöm. Kollégák szeretnének hozzászólni, Glante úr az első. Gratulálok az ön új posztjához, és nagyon kellemes prágai tartózkodást is kívánok önnek. Ön elmondta, hogy nagyon fontos feladatok elé néz, a Galileót is szeretné népszerűsíteni. Azt hiszem, mindannyian azért kellene, hogy dolgozunk, hogy az egyik másik munkatárs csatlakozzon a hatósághoz és menjen Prágába. Úgy hallottam, hogy nehézségeik vannak a pozíciók betöltésével. Köszönöm szépen, Remek kolléga. Děkuji, pane předsedo. Já bych také panu řediteli chtěl... Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Szeretnék én is gratulálni az igazgató úrnak, és sok sikert kívánok neki. Nem csak azért, mert szomszédok leszünk Prágában, hiszen több mint 25 éve az ügynökség közelében élek, ott lakom, és igazolom Lente úr szavait, valóban nagyon jó ott élni. A következő kérdésem lenne, az, önök, az ön szemében mi a legfontosabb az első szakaszban az ügynökség számára és a műholdrendszer számára, Galileo számára? És mennyiben tud a parlament segíteni ebben? Köszönöm. Köszönöm szépen, Tikao asszony következik. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Én is sok sikert kívánok önnek, és jelentéstevőként szeretnék hozzászólni most a kérdéshez. A TRAN bizottságban jelentéstevő vagyok ebben a kérdésben. Úgy gondolom, hogy fontos beszélni a Galileo alkalmazásáról a közlekedés területén, és a GNSS rendszerről, amely szintén a közlekedésben kerül alkalmazásra. Az infrastruktúrán túl, amely nagyon fontos, és amelyhez befektetésekre van szükség, szükség van arra is, hogy befektessünk a kutatásba annak érdekében, hogy szolgáltatásokat nyújthassunk, amelyek konkrét problémákra nyújtanak megoldást, annak érdekében, hogy egyszer majd egy működőképes infrastruktúránk legyen, és hogy ezt az infrastruktúrát használni is tudjuk. Ez pedig csak akkor lesz lehetséges, hogyha a különböző szolgáltatásokat kidolgozzuk, és programokat dolgozunk ki, amelyeket piacra tudunk dobni a szükséges tesztek után. Bízom benne, hogy ön meg tudja majd győzni a bizottságot és a tagállamokat, hogy az időközi áttekintésnél több pénzt biztosítsanak a szolgáltatásokra, hogy később a GNSS-t és a Galileót maximálisan működtetni tudjuk és hasznosítani tudjuk. Kérném Önt arra is, hogy ügyeljen a következőre. A GNSS és az Agnos kibővítése kelet és délkelet Európa felé, ez nagyon fontos, hiszen ezen régiók lefedettsége még nem elegendő, ezért erre is kérném önt, hogy gondoskodjon erről, hogy egy valóban európai piac jöjjön létre. Egy utolsó kérdés a nemzetközi tárgyalásokra vonatkozóan. Itt frekvenciákra lesz szükség, hogy a rendszer működőképes legyen. Mit terveznek ezen a téren? Köszönöm. Köszönöm szépen, Herzog kolléganő következik. Köszönöm, elnök úr, csak nagyon röviden. Szeretném én is üdvözölni az igazgatóra, sok sikert kívánok a jövőbeli munkájához. Nagyon örülök, mert úgy gondolom, hogy stratégiai szövetségesünk lesz a parlamenttel, hogy az európai közvéleményt meggyőzze arról, hogy az új technológiákról arra mennyire szükség van a lehető leghamarabb. Azt kívánom, hogy a lehető legkevesebb problémával tudja működtetni az ügynökséget. A Költségvetési Ellenőrző Bizottságban gyakran azt látjuk, hogy gyermekeink idézőjelben nehézségekkel küzdenek. Remélem, hogy az ön esetében erre nem fog sor kerülni. Nagyon örülnék annak, hogyha az ügynökség a rendelkezésére álló eszközökkel elő tudná mozdítani azt, hogy az európai állampolgárok ezen projektek iránt a, köt, a kötelezettségvállalásukat, az elkötelezettségüket fenntartsák. A többéves pénzügyi keret megadja a szükséges pénzügyi eszközöket a szatellitprogramokhoz, de ahogy Tikau asszony is mondta, a működtetés az már egy keményebb dió. Ezért nagyon sok sikert kívánok önnek, és remélem, hogy a parlamenttel konzultálva sikerül elérnünk azt a sikert, amit megígértünk az európai állampolgároknak. Nagyon köszönöm, Dorides úr. Most lehetősége van arra, hogy válaszoljon a kérdésekre, hogy további információkat is kaphassunk. Köszönöm szépen. Yes, Engedjék meg, hogy először Glánta úr kérdésére reagáljak. A prágai költözés. Ezt a bevezetésben nem említettem, de valóban ez egy óriási első kihívás az ügynökség számára. Úgy gondolom, még túl korai arról beszélni, hogy hat hónapon belül, egy éven belül, vagy mikor fog megtörténni ez a költözés. Először olyan részleteket, technikai ügyeket kell elemezni, amelyek ennek előfeltételei. Például a biztonság területe az egyik ilyen fontos feladat az ügynökség előtt, tehát fontos megérteni azt, megtudni azt, hogy Prága, ez a helyszín megfelelő lesz-e biztonsági szempontból, megfelelő hitelesítést, tanúsítványt kap-e. Hát ennek a függvényében fognak a fejlemények bonyolódni. Aztán az ügynökségben meglévő tudás megóvása, ez az egyik legfőbb célunk. Ezt is megpróbáljuk majd a bizottsággal együttműködésben elérni. Ami Remek úr megjegyzését illeti, melyek a fő kihívások a közeljövőben a GSA előtt. A biztonsági központ működése még bizony nehézségeket okoz. Itt szükségünk lesz arra, hogy komoly figyelmet kapjunk annak érdekében, hogy tudjuk tartani az időkeretet, azaz a 2014-es határidőt. Remek úr mutatott rá arra is, hogy a parlament hogyan tudná támogatni az ügynökséget. Ahogy mondtam, meggyőződésem, hogy az új alapszabály, amit nemrég fogadtak el, először teszi lehetővé, hogy az Európai Parlament képviselője az igazgató tanácsban szerepeljen. Ez lehetőséget ad arra, hogy közelről láts, lássák a konkrét problémákat, vagy kockázatokat, vagy azokat az ügyeket, amelyekkel foglalkozunk a program során. Számomra kulcsfontosságú lesz az, hogy a parlamenttől megtudjam azokat a kockázatokat, amelyeket önök látnak, amiket önök érzékelnek az antennáikkal, és amelyekről úgy gondolják, hogy az ügynökség programjában foglalkoznunk kell velük. Tikau asszony szintén rámutatott arra, hogy szükséges a kutatás és a fejlesztés területén beruházni. Ennél is konkrétabban a szolgáltatások és alkalmazások területével. Igen, ez tényleg egy nagyon fontos terület. Csak megemlíteném, hogy majdnem az érték 80-90%-a, amit várunk a Galileótól, valóban ezen a területen fog megvalósulni. Tehát nem az, az infrastruktúra előállításából várjuk a hozzáadott értéket, hanem inkább ebből a két területből. Ezért ezekre az ágazatokra, erre az ágazatra kell majd összpontosítani. Az Európai Bizottság cselekvési terve egyik részletében konkrétan célozza ezeket a szektorokat, a különböző szabályozási területeket, ahol ezeket a szolgáltatásokat és alkalmazásokat tovább lehetne vinni és támogatni lehetne az elterjedésüket. Az egyik első célom tehát az, hogy együttműködjek az, az, az Európai Bizottsággal a cselekvési terv végrehajtásában. El kell ismernem, hogy van egy kritikus pont itt. Sajnálatos módon a finanszírozás hiány miatt az FP7-es időszakban az elmúlt pár évben azt tapasztaltuk, hogy a rendelkezésünkre álló költségvetés nagyon is korlátozott. Ezért abban a fura helyzetben találtuk magunkat, hogy nem finanszírozunk azokat a szolgáltatásokat és alkalmazásokat abban a pillanatban, amikor a legnagyobb szükség lenne erre. Tehát a minden lehetséges területen mozgósítanunk kell az EAB-vel való együttműködés területén, hogy új, innovatív pénzügyi eszközöket találjunk. Ezt azért kell megtennünk, hogy mindazen nehézségek ellenére el tudjuk végezni a feladatunkat. Az EGNOSZ-szal kapcsolatban egy utolsó megjegyzés. Nagyon örülök neki, hogy így érdeklődnek ez iránt a rendszer iránt. Létezik ez a rendszer, tehát használnunk is kell. És igazuk van, Európa keleti részében, illetve déli részében vannak lefedettségi problémák. Ezeken javítanunk kell, a szolgáltatás javítása érdekében. Két oldalú munkára is szükség van ennek érdekében. Ez az Európai Bizottság prioritási listájának a tetején található. Ez az ügy. Remélhetőleg körülbelül egy év múlva már abban a helyzetben leszünk, hogy a az eddig kimaradt országokban is biztosítani tudjuk a lefedettséget. Végül a frekvenciákról is elhangzott egy megjegyzés. Hadd mondjam el ezzel kapcsolatban először is azt, hogy a Galileónak van egy nagyon komoly erősségeit. Teljes mértékben interoperábilis a GPS-szel. Ez egy nagyon nagy előny, mert a frekvencia, a kódolás, adatformátum tekintetében lehetővé teszi azt, hogy ezek kiegészítsék egymást, és megvalósuljon a teljes interoperabilitás. már a Galileo teljes mértékű használata előtt is érezhető javulást fog okozni a használata. Az interoperabilitás az orosz rendszerrel, illetve a kínai Bédu kompassz rendszerrel még öm, nem teljes mértékben tisztázott, de erre is oda kell figyelnünk. Kérdés marad, a kormányzati ellenőrzésű szolgáltatás nyújtások kérdése, különösen Kínával kapcsolatban. Az Európai Bizottság a legmagasabb szinten foglalkozik ezzel a kérdéssel. Az utolsó felszólalás a jövőre, az ügynökség jövőjére vonatkozott. és hogy ne ismételjünk meg olyan problémákat, amelyekkel a múltban az ügynökségek találkoztak. Elmondhatom, hogy az elmúlt két évemet már az Európai Bizottságban töltöttem, nagyon jól ismerem tehát a működését. Meggyőződésem, hogy ezt az értéket tovább tudom vinni magammal az ügynökségbe is, és úgy gondolom, hogy az erős kapcsolat az Európai Bizottsággal az egy kiaknázható tőke lesz. Összefoglalásképp hadd mondjam el, hogy a nem régiben bemutatott Tajani biztos úr által jegyzett jelentés, ami Strasbourgban a félidős fölvizsgálatról nyújtott be, megnyitott egy vitát a parlament és a tanács között a Galileo jövőjéről. Két nagyon fontos kérdés itt a tét. Az egyik a finanszírozás, a hosszú távú finanszírozás, a másik pedig a kormányzás kérdése. Ez a kettő nyilván nagyon komolyan összefügg. Azt mondhatom el ezzel kapcsolatban, hogy a lehető legnagyobb mértékben és legjobb tudásom szerint hozzá fogok járulni ennek a megoldásához. Hiszen, hogyha a jövőbeli kiaknázást és működést tekintjük a Galileóval kapcsolatban, az Európai GNSS ügynökség komoly szerepet játszhat ebben. Köszönöm szépen. Herr Dorides, ich äh, darf mich im Namen... Dorides úr, a szakbizottság nevében nagyon szépen köszönöm, hogy ma eljött hozzánk hogy rendelkezésre állt, hogy megválaszolta a kérdéseinket, és azt is elmondhatom, hogy minden bizonyal jó lesz az együttműködés, mindenek előtt azon kollégákkal, akik nagyon intenzíven foglalkoznak ezzel a kérdéssel, és köszönöm azt is, hogy megértéssel volt az iránt, hogy ma egy kicsit gyorsabban kellett haladnunk, de azt hiszem mindannyiunk számára nagy segítség volt megkapni az információkat, megismerni önt, és sok sikert kívánok a munkájához, és jó együttműködést kívánok magunknak önnel. Köszönöm szépen! Äh, Közvetlenül folytatjuk a vitát. Szeretettel üdvözlöm Cséfalvai stratégiai államtitkár urat, remélem Többi kevésbé helyesen ejtettem ki a nevét. Ő a stratégiai államtitkár kutatásért és iparért felelős, és az európai soros elnökségen belül ezért, ezeket a témákért felelős. Kicsit késésben vagyunk, ezért azonnal át is adom a szót önnek, és megadom a lehetőséget, hogy elmondja a gondolatait, és utána kollégák fognak kérdezni öntől. Köszönöm, és üdvözlöm. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt képviselők, eh, Mielőtt eh, kitérnék ennek a dossziének a részleteire, szeretném kicsit felvázolni a távlatokat. Mi is forog kockán itt, amikor iparról, kutatásról beszélünk Európában. Nagyon sok tanulságot levonhatunk a pénzügyi válságból, és eljött az ideje annak, hogy válaszokat adjunk ezekre a kihívásokra. Némi, néhány tanulság világos a, a pénzügyi adópolitika területén szoros együttműködésre van szükség az egyensúly hiány miatt, a pénzügyi problémák miatt. De ugyanilyen komoly tanulságokat kell levonnunk más területeken is, és én három ponttal kapcsolatban kérem a figyelmüket miközben a fiskális stabilitásra és a válságkezelésre koncentrálunk, azért nem szabad kevesebb erőt fordítanunk, vagy energiát fordítanunk a versenyképesség javulására, hiszen a versenyképesség javulása és a gazdasági növekedés nélkül hosszú távon nem tudjuk megoldani a pénzügyi egyensúly hiány problémáját új gondolatok bukkannak fel, és az innováció a fejlődés motorjává válik, a természeti és emberi erőforrásokkal való hatékony gazdálkodás egyre nagyobb hangsúlyt kap a mindennapi életünkben is, és a jövőben ez egyre inkább így lesz. Harmadsorban van egy normatív követelményünk, miszerint a növekedés fenntartató kell, hogy maradjon, és új munkahelyeket kell, hogy eredményezzen valóban a munkahelyek, új munkahelyek nélküli növekedés örömtelen növekedés lenne. A válságból sok más tanulságot is le lehet vonnunk, és ezeket talán egy megalapításban foglalhatjuk össze. A gazdasági problémák soha nem a gazdaságban gyökereznek, hanem sokkal mélyebb gyökerűek a politikában, az emberi természetben kell keresni a gyökereket, és politikai válaszokkal lehet csak megoldani az Európai Unióban a tagállamok politikája jelenteti a megoldást. A fő követ, kihívás azt jelenti, hogy egyszerre kell látnunk a fát is és az erdőt is. Nekünk, európaiaknak egy nagy vízióra, jövőképre van szükségünk, amikor a top-down megközelítést alkalmazunk, és látnunk kell a részleteket, amikor arról felfelé építkezünk. A 2020-as stratégia sokkal több, mint a Lisszaboni stratégia egyszerű folyamánya sokkal pontosabb intézkedéseket tartalmaz, elgondolásokat arról, hogy mit lehet mérni, erőteljesebb kormányzást, és sokkal világosabb perspektívákat tartalmaz EU és tagállami szinten egyaránt. Az úgynevezett európai szemeszter kapcsán van egy úti tervünk, ami a gazdasági koordináció és felügyelet számára pontos állomásokat tartalmaz. Az ECOFIN, dönt, ECOFIN döntései többi tanácsi formációk számára iránymutatók, de minden formációnak megvan a saját szerepe. A versenyképességi tanácsban is lesz egy stratégiai vita az éves növekedési jelentés itt megvitatásra kerül. Koherenciára van szükség az innováció, az integrált iparpolitika és a többi zászlóságú kezdeményezés között. Látjuk, hogy nagyon sok a dosszié, szinte mindegyik tanácsi formációban. Ezek közül néhány, néhány már régóta húzódik, néhány újabb. Ami az európai polgárok és vállalatok számára a legfontosabb, amit várnak tőlünk, az nem kevesebb, mint hogy a zsákutcákból kivegyük azokat a dossziékat, amelyek beragadtak, és reagáljunk a legfrissebb kihívásokra is. Hölgyeim és Uraim, a versenyképességi tanácsban számára három fő e, iránymutatást e, tűztem ki, és e, ezeket törekszem, ezek mentén törekszem majd dolgozni, mert szerintem ezek a legfontosabbak Európa lábrálása szempontjából. Az első nagyon egyszerű legyen olcsóbb a vállalkozás Európában, takarítsuk el az akadályokat, tegyük lehetővé a vállalatok számára, hogy olcsóbban termeljenek Európában. Ez kulcsfontosságú ahhoz, hogy a válságot leküzdjük, új munkahelyek jöjjenek létre, beinduljon a növekedés. Itt nem, itt nem részletesebb szabályokra van szükség, sőt az ellenkezőre el kell távolítanunk az akadályokat, hiszen a vállalatok számára a szabályozás sokszor bénító, a túlszabályozás, hogyha tranzakciós költségek, ahol ezt, ezt a gazdaság elméletben hívjuk, rendkívül fontos a vállalatok működése szempontjából, és ha túl magasak ezek, akkor csökken az, e- az vállalatok hatékonysága. Tehát segítsünk a vállalatoknak abban, hogy az értékteremtésre tudjanak koncentrálni. Hadd említsem meg, hogy mik a legfontosabb dossziék, vagy a legfontosabb dosszié. A Small Business Act, a kisvállalkozó intézkedés csomag. Ez befolyásolja leginkább az emberek mindennapi életét. A KKV-k nagyon nehezen jutnak finanszírozáshoz, túl nagy az administratív teher, nagyon gyenge az innovációs potenciáljuk. És ennek az oka magában a, a kis és középvállalatok természetében keresendő. Ugyanis a KKV-k számára a legfontosabb legfontosabb probléma nem az, hogy kicsik, hanem az, hogy nagyon egyedül vannak. Maguk, magukra hagytuk őket. És ez a magányosság, ez azt jelenti, hogy politikai hangjára van szükség, hogy megerősödjenek a társadalmi, gazdasági környezetben és a szabályozói keretek között. Ezért van szükség az EU szintjén és a tagállamok szintjén egyaránt fele, fellépésekre, cselekvésre, hogy nem maradjanak egyedül, ne hagyjuk egyedül a kisvállalkozókat, cselekedni kell, hogy csökkentsük az administratív terheiket, hogy jobban hogy megkönnyítsük a külföldi piacokra a jutásokat. Tehát cselekednünk kell annak érdekében, hogy a kicsik nagyobbak és erősebbek válhassanak. Schumacher eh, angol közgazdás eh, találta ki azt, amit állandóan mondunk, hogy small is beautiful, ugye kicsi szép, és eh, ott sikeresek a vállalatok, a kisvállalatok, ahol segítséget kapnak, mert lehet, hogy a szé, kicsi szép, de azért sokkal jobb nagyobbnak lenni. Segítenünk kell tehát a kis vállalatokat a piacra jutásban, egyszerűsíteni kell a szabályozó környezetet. A magyar elnökség elkötelezett a kisvállalkozóik intézkedés csomag közép eh, távú felülvizsgálata mellett. Tanácsi következtetéseket akarunk elfogadni májusban, amelyekben felvázoljuk a jövő KKV politikájának a fő elemeit. Eh, szeretnénk a miniszter eh, társainkkal is megvitatni a KKV-kkal kapcsolatos kérdést informális módon is az áprilisi Magyarországon tantardó informális találkozón. Az egyik fő prioritás az administratív teher csökkentése és az állami beavatkozások veszélynek a kérdése. Fontos, hogy a kisvállalkozó indéskedés csomag ügyében előre jussunk, és egyre fontosabb, hogy koordináljunk a több kiemelt kezdeményezés között, és a KKV-k tevékenységét segítsük. Mi a tanács munkatervét illeti, május 24-én, 25-én tervezzünk egy, egy eseményt, amikor az európai vállalkozó díjat fogjuk átadni. A tranzakciós költségek csökkentése ugye nagyon fontos, hogy olcsóban lehessen termelni, de nem minden vállalat tud élni ezzel a lehetőséggel, hiszen hogyha a piacok széttöredeztek és nincs elég mobilitás. Ezért a másik vezérelvem az, hogy olyan politikákra van szükség, amelyel feléphetünk a piacok szétaprózása és a torzulások ellen. Tudjuk, hogy a munkamegosztás a termékenység alapja. De azt is tudjuk, hogy a munkamegosztást bekorlátozza az, hogy mekkora a piac. Ezért nem tudunk csak a csak akkor tudunk előre lépni mind a két említett területen, hogyha fel tudunk lépni a piacok széttörezettsége ellen nem szabad megengedni azt, hogy monopóliumok jöjjenek létre, hogy visszaéljenek a piaci erőfölényel, mert ez akadályozza a beruházásokat és az új munkahelyek létrejöttét. Tehát a piacok széttöredezettsége azt jelenti, hogy kevesebb lesz a lehetősége a növekedésnek és a munkahelyteremtésnek. Ezért, hogyha megfelelően alakítjuk a szabályozó környezetet, az első kérdés, amit fel kell tennünk, mindig az, hogy ha valami intézkedést tervezünk, az segít -e a vállalatoknak, és e, ellenébe hat-e a piacok fragmentálásának. Röviden még szeretnék szólni néhány nagyon fontos kérdésről. Az európai kutatási terület egy nagyon gyümölcsöző gondolat, bár a nemzeti és a, az európai innovációs és kutatási rendszerek még mindig külön pályán mozognak, és csak marginális az európai dimenzió. Ennek eredményképpen nőnek a költségek, sok az átfedés, ami elfogadhatatlan költségvetési megszorítások idején. Tehát a piaci fragmentáció elleni küzdelem egyik része, hogy a hetedik kutatási keretprogramot is felülvizsgáljuk, és egy független szakértőket már megbíztunk novemberben egy tanulmány elkészítésével, a tanácsban is lefolytattunk erre egy vitát gazdaságföldrajz professzoraként meg vagyok győződve arról, hogy Európának mind a három szemponttal kell foglalkozni a kutatás kapcsán, mert ezek egyformán fontosak az tudományt a tudományért, tudomány a versenyképesség érdekében, és tudomány a társadalom érdekében, ahol a civil társadalom szereplői a főszerep. Hogyha majd megnézik ezt a belső jelentést, tíz ajánlást találnak ebben, és csak röviden szeretnék ezeket felvillantani. Az egyszerűsítéshez most egy kvantumugrásra van szükség, de egyetértek, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy egyszerűsítsük a tendereket. A személyes motom: innováció a túlzott bürokrácia helyett. Van még egy kulcsfontosságú pont, ha megnézzük ezt a tíz ajánlást, ezt idézem, nagyobb együttműködésre van szükség olyan tagállamok részéről, amelyek alulreprezentáltak, eh, ezek általában az északi vagy a közép- és kelet-európai országok. Hogyha megnézzük a különböző számokat, adatokat, akkor látjuk, hogy az ő részesedésük sokkal alacsonyabb, nem áll összhangban, nem arányos a népességgel vagy más eh, relatív mutatóval. De szervezünk egy konferenciát, tehát eh, február 24-én, 25-én magas szintű konferenciát, amelyen lehetőség lesz arra, hogy megvitassuk ezeket az ajánlásokat és az egész jelentést, a hetedik kutatási keret programra szóló jelentést. Márciusban pedig javaslunk egy rendezvényt az Action for Youth kapcsán, és talán tanácsi következtetéseket is sikerül majd elfogadni. De megnézik ezt a tíz ajánlást, ezek között találnak olyanokat, amelyek a jövőhöz kapcsolódnak. Én csak hármat szeretnék most megemlíteni. A finanszírozási szintet legalábbis fenn kell tartani. Tudom, hogy nagy viták folynak majd erről a jövőben, de független szakértők ezt ajánlották a másik, eh, a jelenlegi bizalmatlanság felül mozduljunk el egy eh, nagyobb bizalmon alapuló hozzáállás felé. Szeretném felhívni a figyelmüket arra, hogy az áprilisi informális eh, tanácsülésen szeretnénk útjára indítani, vagy elindítani az első vitát a miniszterek körében a 8-as kutatási keretprogramról, az FP8-ról, aminek már a jövő felvázolása a feladata tegyük olcsóbbá a vállalkozást, hogy ennek eredményeképpen új munkahelyek jöhessenek létre. Bár a globális integrált piacon sok vállalat sikeres, azért a harmadik vezérelve az lesz, hogy több közösségi politikára lesz szükség annak érdekében, hogy növeljük globális szinten is a vállalatok versenyképességét. A magas képzettségi szint és a kutatási tevékenység ellenére azért Európa le van maradva az innováció és a kutatásra fordított pénzek tekintetében. A 2020-as stratégia segítségével koordinálhatjuk majd a kontinensen külön-külön megmutatkozó erőforrásokat, hogy így ezeket összesítve tudjuk nagyobb, nagyobb tudást létrehozni. Angela Merkel német kancellát hadd idézzem. Csak akkor tudjuk megőrizni Európában a jólétet, Eh, hogyha a leginnovatív eh, régióvá válunk a világon. ezt eh, azért vannak hiányosságok is, nyersanyagokból is sokszor hiány mutatkozik, és ezzel a problémával is foglalkoznunk kell. Az nyers anyag kezdeményezést ezért nagyon fontosnak tartom, és ez is számunkra prioritás. A versenyképességi tanács az innovációs unióra vonatkozó következtetéseit elfogadta már, és a magyar elnökség szeretné ezt tovább vinni. Az európai partnerség nagyon fontos prioritás, és örömmel várjuk azt, hogy az egészségben öregedés program is minél előbb elinduljon. Kihangsúlyoz aláhúzzuk az Európai Innovációs Unió fontosságát, és a budapesti székhelyű intézmény kialakította már a menetrendjét, aminek a megvalósítását nyomon fogjuk követni. A meglévő kutatási térségre vonatkozó kezdeményezések kapcsán um, ezek hozzájárulhatnak az EU 2020-as stratégiának a megvalósításához. Ha már említettem a nyersanyagokat, ugye ez is prioritás a Magyar Elnökség programjában, miután úgy gondoljuk, hogy Európa biztonságát növelni kell, tehát a nyersanyag ellátást biztosítani kell. A bizottság kiadott egy közleményt a 2008-as sikeres cselekvési terv alapján, és pirítást adnak el ennek a dossziének majd a márciusi versenyképességi tanács ülésén. Persze ez majd attól is függ, hogy mennyi idő lesz majd a bizottságnál, mennyit időt tudnak fordítani erre a területre. Hölgyeim és Uraim, Európa napjainkban komoly kihívások előtt áll, hatalmas erőfeszítésre van szükség valamennyiünk részéről. Nem lett szerényebb az ambíciók, mint az, hogy erősebbé tegyük Európát, ugye ez a magyar elnökség mottója is. Az európai közösség és valamennyi tagja eh, el kell, hogy gondolkozzon azon, hogy hogyan tudjuk ezt megvalósítani. És Margaret Thatcher egyik híres beszédéből idéztem. Az Európai Uniónak nagyon széles a horizontja, de azért az embereké, és az aspirációinkban nem szabad megfeledkezzünk arról, hogy itt az embereké az Európai Unió. A versenyképességi tanácsnak és az Európai Parlamentnek szorosabban kellene együtt működni, mert hogyha így teszünk, akkor van leginkább esélyünk arra, hogy le tudjuk küzdeni az akadályokat. Hogyha nagy sikerű lépéseket teszünk, akkor javulni fog a vállalatok, a KKV-k helyzete, csökkenni fog a piacok széttöredezettsége, elsősorban a kutatás területén, és nő majd a vállalatunk, vállalataink globális versenyképessége, és így fogunk hozzájárulni, hogy Európa kiláboljon a válságból. Hölgyeim és uraim, szeretném megköszönni spanyol, illetve belga előző soros elnökségeknek azt a kiváló munkát, amelyekkel önökkel együtt végeztek az iparpolitika és a kutatás területén. Szeretném aláhúzni, hogy a magyar elnökség elkö elkötelezett, ugyanebben a szellemben fog tovább dolgozni, szoros együttműködésben önökkel. Minden tőlünk telhetőt megteszünk annak érdekében, hogy a trió megközelítését eh, majd a lengyel és a eh, dán kollégáink eh, folytassák, tovább menjenek azon az úton, amit a spanyol-belga elnökségek kezdtek meg. Én szeretném van elmondani, és örömmel várom kérdéseiket, megjegyzéseiket. Herzlichen Dank. Nagyon szépen köszönöm. Felszólók szeretnének kérdezni, félkor azonban végeznünk kell, mert akkor kezdődik a koordinátorok ülése, egy perc van a kérdésekre. Győrk úr az első, egy percben kérem. Eh, eh, államtitkár úr a bevezetőt. Egy megjegyzés rögtön az elején, ha szabad, nagyon megnyugtató volt, ha használjam az ön által használt képet, az, hogy látja a fától az erdőt a magyar elnökség és a gazdasági válsággal kapcsolatos tűzoltó feladatok más prioritásokról nem vonják el a figyelmet, így a kutatásfejlesztésről és az innovációról sem. E, ezzel kapcsolatos lenne a kérdésem. Egyetértünk abban, hogy ezen a területen is egyébként a cél a közös piac megteremtése, lebontani az akadályokat és megteremteni a mobilitást a kutatásfejlesztés területén. Ma azonban még egy komoly szakadék e, látható az új és a régi tagállamok között erre ön is utalt. E, mit tud tenni a magyar elnökség annak érdekében, hogy a régi és új tagállamok egyenlő mód tudjanak részt venni a kutatásfejlesztési programokban? Ez lenne a kérdésem, miniszter úr, és köszönöm szépen a lehetőséget. Nagyszerű, épp időben Bütikhofer kolléga következik. Nos, ez nehéz lesz. Nagyon örülök annak, miniszter úr, hogy sokat beszélt az innovációról, de az innováció, adminisztráció helyett motto számomra nem volt teljesen egyértelmű. Engem az érdekelne, hogy az innovációs politikában mekkora jelentőséget tulajdonít egy alacsony széndiokszid kibocsátású gazdaság kialakításának. Másodszor azt mondta, hogy csökkenteni kell a vállalatok számára költségeket. Milton Friedman óta tudjuk, hogy There's no such thing as a free lunch, nincs olyan, hogy olcsón megebédelhetünk, tehát valakinek meg kell fizetnie azt, hogy csökkentjük a költségeket a vállalatok számára. Beszélt a kutatási politikáról és a nyolcadik keret programról a kutatás számára. Kérdezem én, hogy mi egy bizalmon alapuló megközelítés keretében mennyire, mekkora hiba határoznak meg? Aztán a nyolcas keretprogramra vonatkozóan nagyon lirikusan nyilatkozott, nagyon költőjen, szeretné az elszigeteltséget meg, megszüntetni, de konkrétumokat nem hallottunk. Szeretne erről mondani valamit. Elnök, Kavályó asszony következik. Thank you very much. Köszönöm szépen. Szeretnék gratulálni a miniszter úrnak. Nagyon sokat szoktam dicsérni azt az erőfeszítést, amit a kutatás és az innováció egyszerűsítésébe fektettek. Nemrég erről elfogadtunk egy jelentést is a kutatásfejlesztés területén az egyszerűsítésről. Ez a jelentés egy ajánláscsomagot is tartalmaz a bizottság számára, a fontos azonban most a végrehajtás. Az Európai Bizottság megkezdi ezeket az intézkedéseket végrehajtani, azonban problémákkal állnak szemben a tanácsban is nem a versenyképességi tanácsa, hanem a pénzügyminiszterekkel vannak a problémák általában, különösen a elviselhető hibahatár tekintetében vannak problémák. Milyen megbeszéléseket folytattak ezzel kapcsolatban, és hogyan tudjuk előmozdítani az egyszerűsítést? Madame Herzog. Szépen köszönöm, Herzog asszony következik. Elnök úr, tisztelt miniszter úr, Tisztelt államtitkár úr, ön az első, akit megtapsolt az Ipari Bizottság, és ehhez külön gratulálok. Magam is tudtam tapsolni ahhoz, amit elmondott, úgyhogy gratulálni szeretnék. Elsősorban a kis és közepes vállalkozói körről szeretnék kérdezni. Tudom, hogy a magyar elnökségnek ez egy fontos és kiemelt feladata látjuk, hogy milyen nehézségekkel küzdenek. Az egyik legnagyobb nehézség a körbetartozás kérdése. Nem csak a pénzhez való jutás, hanem az egymáshoz való körbetartozás eh, kérdése is egy nagyon fontos kérdés. Esetleg erről hallhatnánk néhány szót. A másik, hogy a kisvállalkozások innovatív képessége mellett az innováció abszorpcióban is javulnunk kellene, ez mindenképpen a vállalkozásoknak elsősorban a digitális képességét, illetve az alacsonyabb széndiokszid kibocsátású energiahatékony technológiáknak a képességét lenne érdemes elsajátítani. A mai kisvállalkozási kör egyszerűen nem rendelkezik azokkal az ismeretekkel, amik ehhez szükségesek. Végül engedje meg, hogy bár örülök, hogy május 25-26-án megrendezésre kerül egy kisvállalkozási konferencia, annak már annyira nem örülök, és talán tud róla egy pár szót szólni, hogy mindig minden évben a tavaszi elnökséghez kötődően rendezik meg a kisvállalkozói hetet, vagy rendezték meg a kisvállalkozói hetet. Ez most átkerült az októberi lengyel elnökség alá. Ezt én nagyon-nagyon sajnálom, és esetleg meg tudja mondani, hogy mi ennek az oka. Köszönöm szépen. Ganz herzlichen Dank, Herr Minister. Köszönöm szépen. Államtitkár úr, válaszolhat, ha szeretne. I try anyway, yeah. Um... Hát azért megpróbálom legalább. A magyar kérdésre magyarul válaszolnék. A... Annak örülök valóban, hogy egyszerre kell látni az erdőt is és a, a fát, ami ennyi dossziénél nem egy e, könnyű dolog. Azt hozzátenném, hogy abban a megtiszteltetésben részem, hogy a, a versenyképességi tanácsnak valamennyi ágát elnöklöm, tehát az ipar, a kutatásfejlesztés, belső piac és még az űrpolitika is, tehát rendkívül sok dossziéval van feladatom. Ezért én mindig próbálom látni az erdőt is, és nem csak a, az egyes dossziékat és a fákat. A másik a kérdés lényege valóban a, a hetedik keretprogramnak a félidei riportja azt mutatja, hogy a kelet-közép-európai országok kutatói és vállalkozás kutatóintézetei alacsonyabb eséllyel és alacsonyabb részben tudnak pályázni. Nekem volt alkalmam beszélni mind a, a riportnak a vezetőjével, Beck professzorral és a riport csoport másik vezetőjével, Beck professzorral az LSI-ről, és megvitatni, hogy mik lehetnek ennek az okai. Nagyon sokfajta oka van. Oka a, a a háború utáni 40 év kelet közép-európán és az úgy kifejlődött kutatói infrastruktúra oka lehet természetesen különböző kutatásfejlesztési politikáknak a, a, a fals irányát. Az oka az egy, egy nagyon széttágazó. Mm. Egy az viszont nagyon jól látható, és ahogy beszéltem különböző országok minisztereivel is, hogy itt a probléma igazából a kutatók mögött hiányzó támogató infrastruktúra. Ez az, ami igazán hiányzik, és úgy gondolom, hogy ha ez a kérdés majd, majd felvetődik, akkor érdemes ezen elgondolkodni, hogy hogyan lehetne a kutatói infrastruktúrát segíteni, azt a háttérinfrastruktúrát, amit a kutatók számára egyszerűbbé és könnyebbé teszi a, a kutatást. Na azért ne feledjük, a, a hetes számú ö, keretprogramba elként van megfogalmazva az excellence, a kiválóság. De az is megfogalmazódik benne, hogy segítsük a kiválóság kialakulását és létrejöttét. És ehhez úgy tűnik, legalábbis a félidei eredmények azt mutatják, hogy Kelet-Európában szükséges, a kelet-európai országoknál szükséges a kutatók számára egy háttér támogató infrastruktúra. Ha megnézzük egyébként, és ez lenne utolsó mondatom ehhez, ha megnézzük azt, hogy milyen arányban sikeresek a kelet-európai pályázók, akkor kiderül, hogy körülbelül ugyanaz. Tehát ez ilyen 15-20 százalék között mozog. Excellence az nem lehet mindenki nyilvánvaló. Tehát a kiválóság az az a krém, az a 15 százalék, és az hát ugyanúgy 15 százalékos eséllyel nyernek a kelet-európai országok pályázói, mint más országok pályázói. A probléma az, hogy nem tudnak olyan nagy tömegben pályázni, mert hiányzik mögülük ez a háttér. A Másik kérdése, amit felvetődött, ha megengedi, akkor németül válaszolnék. az egy denke schon, dass dieser uh, Motto uh, Úgy gondolom, hogy az innováció adminisztráció helyett mottója nagyon találó, és nagyon jól leírja azt a helyzetet, amelyben jelenleg vagyunk. Hiszen, hogyha világosan megnézzük, pontosan megnézzük, hogy a kutatók és tudósok mennyi időt töltenek a különböző nyomtatványok kitöltésével, ez rengeteg idő. Sok esetben ez a munkaidő felét kiteszi, és nagyon kevés idő marad emellett arra, hogy valódi kutatást folytassanak. Sok esetben a kutatók látják az előkészítés rengeteg administratív akadályát, és már ekkor megijednek, és nem hajlandóak nekivágni. És ez pontosan oda vezet el bennünket, amit már említettem. Ebben az esetben pontosan az administratív kapacitás hiányzik a közép-kelet-európai országokban. Teljesen egyetértek azzal, hogy ami elhangzott, miszerint ingyen ebéd nincsen, ilyen dolog nincsen, de ez nem Milton Friedmantől származik, az egész mondat úgy hangzik, hogy nincs ingyen ebéd, de ha van, akkor vagy nincs értéke ennek az ebédnek, vagy pedig kétszer annyiba kerül végül. Tehát arra juthatunk, hogy mindennek megvan a maga ára. Minden tevékenység nyilvánvalóan összefügg egy bizonyos mértékű adminisztrációval, ez magától értetődő. De ami a kutatást illeti, és a pályázatokat nagyon fontos lenne csökkenteni az administratív terheket. De nagyon fontos azért a kutatás és az innováció különbséget tenni. Igen, a finanszírozásban nagyon nagy a különbség a kutatás és a tudomány területén. Hogyha ezt egyszerűen fogalmazzuk meg, akkor azt látjuk, hogy a kutatást pusztán gazdasági tekintetből nézzük, akkor az azt jelenti, hogy pénzt fektetünk be, hogy új tudáshoz jussunk. Az innováció azt jelenti, hogy az új tudást hasznosítjuk, és ezáltal pénzt termelünk, pénzt keresünk vele. A kérdés az az, hogy hogyan tudjuk bezárni ezt a kört. És hogyha innovatív stratégiákat akarunk kidolgozni, akkor mindenképpen azon kell dolgoznunk, hogy bezárjuk ezt a kört. Egyszerűsítés, Van ezzel foglalkozó munkacsoportunk, miniszteri munkacsoport, akik az egyszerűsítő intézkedésekkel dolgoznak, és valódi, praktikus megoldásokkal szeretnénk előrukkolni ezen a területen. Ezek a miniszterek a három ós megközelítést követik, és azt hiszem, hogy a tanács konkrét intézkedésekre fog jutni majd azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet az eljárásokat egyszerűsíteni. Az utolsó kérdés pedig. Körbetartozás kérdése. Én úgy gondolom, hogy itt a, a, az a, a lépés, amit a részben a, a versenyképességi tanács döntése is jelent a late paymentről, a késői fizetésről, és ezzel kapcsolatos határozat. Itt ennek a végrehajtása egy nagyon fontos elem, erre kell törekedni minden országban, és ezt kell figyelni. A kis- és középvállalkozásokat a magyar elnökség szeretné mindenestől a, a középpontba állítani. Ez szolgálja, hogy említettem, ez a a kis- és középvállalkozói díjátadás és a hozzá kapcsolódó rendezvény sorozat is. Sajnos a, a rendezvény naptár az annyira a sűrű, hogy a kis- és középvállalkozói hét az, az egyszerűen fizikailag nem e, fért e, bele, így is majdnem minden napunk le van foglalva különböző eseményekre. Megmondom őszintén, én is nagyon sajnálom, hogy, hogy nincs benne, vagy nem fér be az elnökségi naptárunkba. Miniszter úr, nagyon szépen köszönöm, hogy eljött. Köszönöm szépen, hogy ilyen érdekes információkat információkkal szolgált a számunkra, és köszönöm szépen, hogy az ön segítségével sikerült a rendelkezésre álló rövid idő alatt nagyon intenzíven elbeszélgetnünk a témáról. Ez az ön pontos válaszainak is köszönhető. Nagyon szépen köszönöm. Nagyon sok kolléga kollégát meggyőzött már azzal is, hogy ilyen különböző nyelveken szólt hozzánk ilyen nagyon jó nyelvtudással. Remélem, gyümölcsöző lesz az együttműködés az elkövetkezendő fél évben, remélem még sokat látjuk itt a szakbizottságban, és azok a kollégák, akik a múlt év végén meglátogatták önt Magyarországon, ők is még nagyon jó emlékeket ö, tudnak felidézni ezzel kapcsolatban. Köszönöm szépen! darf damit die Sitzung schließen und alle Kollegen bitten, perhaps it's possible... Ezzel lezárom az ülést, és kérnék mindenkit, hogy minél gyorsabban hagyja el az üléstermet, mert most a koordinátorok ülése következik. És minden percre szükségünk van. Talán minél előbb elhagyhatják a termet, erre kérném önöket.